Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! A megszakított ülésünket most ismételten folytatjuk. A 8-as napi rendi ponttal indítunk. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatása az európai pénzügyi stabilitási eszköz, az EFSF, és az Európai Pénzügyi és Stabilizációs Mechanizmus, valamint az Európai Stabilizációs Mechanizmus tárgyában. Örömmel üdvözöljük a magasrangú szakértőket a mai témával kapcsolatos meghallgatásunkon. Üdvözlöm az Európai Szemvevőszék elnökét, Feldeira urat. Örülünk, hogy itt van körünkben, nagyra becsők jelenlétét, hiszen Lamasszúr költségvetés ellenőrz, költségvetési szakbizottság elnökeként, egy delegáció vezetőjeként felkeresi ma Luxemburgot, Éppen ezért még inkább nagyra becsüljük, hogy ön úgy döntött, hogy ma ellátogat ide hozzánk a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsághoz ezen fontos témát, illetően azaz, hogy hogyan lehet az euró övezet stabilizációt megvalósítani, demokratikus kontrollját a választott parlamenteken keresztül, illetve hogyan lehet ezt a demokratikus ellenőrzést javítani. Szeretném üdvözölni úgy szintén Ivanova kollégámat, aki jelentéstevő az Európai Parlament részéről, ő foglalkozik ezzel a témával. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a január 26-ai koordinátori ülésen döntöttünk úgy, hogy megejtjük ezt a meghallgatást. Mostanáig áprilisig azonban sajnos nem tájékoztattak megfelelően a az EU védőernyő működési módozatairól, a pénzügyi stabilitási eszközt illetően, illetve a pénzügyi stabilizációs mechanizmust illetően, valamint az európai stabilizációs mechanizmust illetően és arról sem, hogy milyen egyéb kiegészítő intézkedésekre van szükség ezen csomagokon túlmenően. Az Európai Parlamentet tehát nem tájékoztatják kielégítően ezen témát illetően. A meghallgatás körében még részletesebben foglalkozhatunk, illetve kell foglalkoznunk ezekkel a témakörökkel példaértékűnek nevezném az európai megtakarítási pénztár egyik szakvéleményét, amely ezen kijelentéseket tegnapi véleményével megerősítette. Az európai stabilitási mechanizmus az európai euróövezeti strukturális válságot nem tudja megoldani, növekedési stratégiát kell kialakítani, így lehet a jövőbe vetett bizalmat helyreállítani az euróövezetben. Ez az ESM valódi haszna. A bizottság és a tanács szintén bekapcsolódnak az ESM felülvizsgálatába. A bizottság átfogó ellenőrző és felülvizsgálati funkcióval rendelkezik a tanács a tagállamok keresztül kapcsolódik ebbe a folyamatba be. A parlament, mint egyetlen közvetlenül megválasztott intézmény európai szinten, azonban nem kap sem ellenőrzési, sem felülvizsgálati feladatokat, ez mind az ESM-re, mind az EFSF-re érvényes. Itt tehát hatalmas demokratikus deficit jelentkezik, egy ellenőrzési hiány, hézag, amely véleményem szerint még nem tudatosult a polgárokban, és ezt a hizagot mindenféleképpen meg kell szüntetnünk. Ez a demokratikus kormányzati rendszerek régi alapelveként megszívlelendő, hogy a közpénzek kiadása és a közpénzekkel való garancia vállalás nem történhet anélkül, hogy közvetlenül demokratikusan megválasztott képviselők ezeket a folyamatokat ne ellenőriznék. Nos, hölgyeim és uraim, rámutatnék arra, hogy az Európai Parlament költségvetés ellenőrző szakbizottságaként mindenképpen foglalkozunk kell ezzel a témával, annak reményében, hogy az Európai Parlament is bekapcsolódik majd ennek eredményeként a védőernyő felülvizsgálatába ellenőrzésébe. Tehát nagyon jó programunk van, nagyon örülök ennek az európai védő ernyő ellenőrzési folyamatait így módon meg tudjuk világítani. A tavaly évben, illetve 2009-es évben a mentesítési folyamat során a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság rámutatott a különböző védőernyők ellenőrzési mechanizmusainak fontosságára. Az ISM vonatkozásában a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság különösen azt emeltek, hogy nagyon fontos a megfelelő beszámoltathatóság és a vizsgálati követelmények a megfelelő beszámoltathatósági kötelezettséggel, a megfelelő átláthatóság és az adatok, illetve statisztikák megbízhatósága is rendkívül fontos. A 2012. március végén elfogadott jelentésünk megismétli ezeket a követelményeket, és megerősíteni, megerősíti, hogy megfelelő beszámoltatási kötelezettségeket kell ezen védőanyjuk vonatkozásában a tagállamoknak előírniük. Még pontosabban kell tehát tájékoztatni tájékozódnunk a különböző védőernyők ilyenfajta mechanizmusairól, és már most örülök az élénk vitának ebben a tárgyban. Röviden bemutatnám az öt előadót, akiket ebből a célból meghívtunk. Egy tanulmány bemutatására kerül sor először Horan Sankara részéről, az európai költségvetés ellenőrzését illetően, a pénzügyi stabilizációs mechanizmus és a stabilizációs mechanizmus tárgyában, illetve az Európai Parlament ellenőrzését, illetően ezen témakörökben. Aztán Kalin Anev következik, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz főtitkára, valamint Marko Buti gazdaság és pénzügyi főigazgatóság főigazgatója. Ők a védőelnyő menedzsereinek szempontjából fognak minket tájékoztatni erről a témáról. Ezután következik Vitar Kaldeira előadása, az Európai Szemvevőszék elnöke, valamint Horst Erb, a német szemvevőszék igazgatója előadása, akik a nemzeti, aki a nemzeti szemvevőszékek szempontját fogja megosztani velünk. A holland szemvevőszék alelnökének elnökének betegsége miatt ő nem tud most jelen lenni körünkben, de Jan van den Brust fogja őt fel helyettesíteni, aki Európa ügyi szakértőjének az intézménynek, szintén üdvözlöm őt körünkben. A szemvevőszékek nézőpontját fogja ő bemutatni azt illetően, hogy milyen beszámoltatatósági kötelezettségek vannak jelen, illetve mennyiben vannak a szemvevőszék a védőernyők ellenőrzésébe bevonva. Három részletre osztottuk a meghallgatást. Minden egyes részben 30 perces kérdésfelelet, illetve vita következik majd. Először is következik tehát a Price Waterhouse Coopers tanulmányának bemutatása, aztán az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz főtitkár, illetve a főigazgatósági főigazgató, aztán pedig az Európai Szemvevőszék, illetve a Nemzeti Szemvevőszékek képviselői következnek. Nos, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ilyen nagy visszhangot vált ki ez a meghallgatás a külső vendégeink körében is, és az alelnökünk, illetve a jelentéstevő kezdeményezésének nagyon örülök, Kiliana Ivanovának, akik nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával és szakértő jelentést mutattak most be. Megadom a szót Ivanova asszonynak a bevezető megtartásához. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság megszervezte már ezt a meghallgatást. Nagyon érdekes és nagyon nehéz időket élünk. Az eladósodottság fenntarthatatlan szintet ért el egyes tagállamokban, és szükséges volt az Európai Unió beavatkozására annak érdekében, hogy megmentsük az euróövezetet. Tavaly elfogadtuk a parlamentben a hatos csomagot a gazdasági kormányzás megerősítésére. Ennek a csomagnak hosszú és középtávú hatásai is lesznek, Rövid távon Európának támogatást kell nyújtani a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamoknak. 2010-ben az Európai Tanács úgy döntött, hogy két átmeneti eszközt rendez be. Ez az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus. Egy állandó stabilitási mechanizmus felváltja ezt a két eszközt, még akkor is, hogy ezt, ezeket a mechanizmusokat ugyanarra a célra hozták létre, nevezetesen, hogy a bajba jutott tagállamokat megsegítsék, támogassák. A struktúrájuk, a finanszírozásuk és a költségvetés ellenőrzési rendszerük eltér. Ennek a meghallgatásnak a célja az, hogy a fennálló költségvetési mechanizmusokat megvizsgáljuk az EFSF és az EFSM szempontjából, és hogy felmérjük, hogy az ESM tekintetében milyen költségvetési ellenőrző mechanizmusokra számíthatunk. Örülök, hogy a stabilitási mechanizmusok, az Európai Bizottság, a számbevőszék, a nemzeti audithatóságok is képviseltetik itt ma magukat. Szeretettel üdvözlöm Önöket! Miről is fogunk ma beszélni? Az EFSM révén az Európai Bizottság 60 milliárd eurónyi támogatást tud nyújtani a pénzügyi problémákkal küzdködő tagállamoknak. Az Európai Unió költségvetése áll a e mechanizmus mögött, éppen ezért természetes, hogy az Európai Parlament megvizsgálja, hogy az Európai Bizottság hogyan jár el a pénzek odaítélésekor. Az Európai Szembevőszék külső audit hatóságként lép fel mindebben, megvan a maga szerepe, az FSF egy különleges célra rendelkező eszköz, amely mögött a tagállamok állnak. Az Európai Parlamentnek itt az ellenőrzés szempontjából semmilyen szerepe nincsen. Továbbá az FSF esetében nincsenek külső auditálási jogosultságok, jogosítványok. Az, az ESME e az európai ö, szerződésekben találja majd az alapját. Az Európai Parlamentnek ö, itt szerepe van az ellenőrző mechanizmusok tekintetében, és ö, szintén vannak fölé rendelt különböző auditálási hatóságok, amelyek feladata, hogy a külső auditálást elvégezzék. Az ESM külső auditálását auditálásában az Európai Szembebőszéknek jelentős szerepe lesz majd, továbbá rotációs alapon két további tag részt vesz abban a vezető vagy igazgatósági tanácsban, amely az auditálást végzi. Tavaly részt vettem az EFSF és az EFSM kapcsolatos jelentés megszövegezésében. Ma bemutatnak nekünk egy tanulmányt majd a meghallgatásunk első részében, amely az FSM és az ESM költségvetés ellenőrzéséről szól majd, továbbá felmerülnek további fontos kérdések, ilyen a nyilvános külső audit, az elszámoltathatóság és a teljes átláthatóság az állandó válságkezelő mechanizmus tekintetében, statisztikai kérdések, az érdekelt körök bevonása, valamint a parlament ellenőrző szerepe és a számvevőszék szerepe. Ezen kérdések ide tartoznak. Nagyon érdekes továbbá a fizetési mérleg eszköz. Ez az eszköz ugyanis további 50 milliárd eurós eszközt bocsát rendelkezésre, vagy összeget bocsát rendelkezésre, amelynek a háttérében ismét csak EU-s költségvetés áll. Örülök annak, hogy az Európai Számvevőszék ennek az eszköznek egy áttekintését csatolja 2012-es audit programjához. A második panel megvizsgálja majd a három eszköz tekintetében a bizottság, a tanács szerepét, és nemzeti szempontból is megvizsgáljuk majd ezen eszközöket. Összegzésképpen jelenleg 60 milliárd rendelkezik az FSM, összességében 110 milliárd euróról beszélünk az európai költségvetés tekintetében 2012 vonatkozásában. Eddig a parlamentben nem beszéltünk a pénzügyi ellenőrzéséről. Ezen eszközöknek remélhetőleg a meghallgatás végén világos válaszokat kapunk arra, hogy a parlamentnek hogyan is kellene kezelni ezeket a fontos kérdéseket. Tartozunk a polgárainknak és az Európai Uniós adófizetőknek azzal, hogy foglalkozunk ezen kérdésekkel. Várom a gyümölcsöző vitát, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük Ivanova kolléginának ezt a bevezetőt. <clears throat> Valóban roppant fontos téma ez. Most pedig kérem, hogy jean úr a PricewaterhouseCoopers részéről csatlakozzon hozzánk. For your presentation. És tartsa meg prezentációját a PricewaterhouseCoopers által végzett tanulmányról van szó. Nagy öröm számunkra, hogy itt van közöttünk, és készen áll arra, hogy a kutatás eredményeit megossza velünk. Öné a szó, Jean-Claude Uh, Mr. Chairman and uh, members of the... Elnök úr, tisztelt képviselők, vendégek, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy uh, lehetőséget biztosítottak a PricewaterhouseCoopers számára, hogy az általunk végzett tanulmányt bemutassuk. Roland Jean-Claire vagyok, a PVC Belgium partner vagyok, Három kollégámmal együtt dolgoztunk ezen a tanulmányon, nem kevés időt és energiát fektettünk ebbe. Ha minden igaz, akkor a tanulmányból mindenki kapott egy példányt, aki akart. Ez egy előzetes formátum még csak, ezért eh, nagyon fontos az elején eh, az a nyilatkozat, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy eh, nem végleges ez a dokumentum, vannak még olyan adatok és olyan részek, amelyek nem teljesen nyilvánosak. Annak érdekében, hogy véglegesítsük a jelentést, természetesen a mai meghallgatás során is odafigyelünk az elhangzottakra, és ezt is beépítjük alkalmasint majd a jelentésbe. Mi volt a célja a tanulmánynak? Ahogy ezt Ivanova asszony is említette, felkérést kaptunk arra, hogy vizsgáljuk meg kettő válságkezelési mechanizmus működését. Egyrészt az EFSM, az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus volt az egyik, amelyet 2010-ben hoztak létre, és ahogy arra Ivanova asszony is utalt erre, ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a tőkepiacokon <clears throat> eh, forrásokat eh, hozjusson, vegyen fel kölcsönöket, amelyeket aztán eh, az zóna nehézségben lévő tagállamai számára folyósítson. A másik válságkezelő mechanizmus az ESM, az Európai Stabilitási Mechanizmus, hangzatos nevet viseli ez, a szerződést a közelmúltban, a szerződés közelmúltban került elfogadásra, és egy kormányközi intézmény formáját ölti ez, 80 milliárdos alaptőkével, ahogy azt Ivanova asszony említette, ahol a tőke kihelyezést a tagállamokra, a tagállamok vállalnak kollektív garanciát. Így tehát az uniós költségvetésre közvetlen hatással nem bír. tanulmányunkat, tehát az efsm re és ESM-re koncentrálva öt témára összpontosítottunk. A vizsgáltuk azt, hogy mi a szerepük, még a felelősségi körök, a költségvetési ellenőrzés mennyire megfelelő, a külső ellenőrzés módját, az adatok statisztikák megbízhatóságát, illetve a demokratikus felügyelet kérdését jártuk körbe. A tanulmányt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján végeztük, illetve rengeteg interjút végeztünk a hármas mellékletben. Megtalálják azok listáját, akikkel interjút készítettünk. A tanulmánynak van egy összefoglalója is, van egy rész, amelyben az ajánlások szerepelnek, és aztán van a leghosszabb rész, amelyben maguk a száraz tények olvashatók. Ha megengedik, akkor rátérnék az összefoglalóra, és kezdeném ebből is a, azzal, hogy eh, kinek mi a szerepe és a felelőssége, hogy azt a jelentés 14. oldalán megtalálják. Az EFSM esetében a helyzet, ahogy arra Ivano asszony is utalt, meglévő pénzügyi támogatási programoknak Irakhoz hasonló helyzet, például a fizetési mérleg eszköz, illetve a makrofinanszírozási eh, támogatási programra gondolok itt, amely sürgős pénzügyi segítséget eh, nyújt a bajban lévő tagállamoknak. Az EFSM működésére vonatkozóan igen komoly mennyiségű információs dokumentáció a rendelkezésre, amely mindenkinek a rendelkezésére áll itt az Európai Parlamentben is természetesen. A tanács és az Európai Parlament részvételével hozza meg a döntést a kölcsönök kihelyezéséről. Az ESM esetében más a helyzet, hiszen ahogy azt említettem, egy kormányközi intézmény formáját ölti, így tehát nem képezi szerepét az Európai Uniós rendszernek, legalábbis szigorúan jogi szempontból, jogászi szempontból. A szerződést alaposan átrágtuk, és arra következtetésre jutottunk, hogy bizonyos szempontokból maga az ESM szerződés megfelel a parlament zárszámadási az önök parlamentjének az árszámadási követelményeinek, erre majd egyébként utalok még később. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az ESM működése során bizonyos szervek, testületek amelyek az Európai Uniós intézményrendszer részét képezik, szerepet játszanak, gondolok itt az Európai Központi Bankra, illetve az Európai Bizottságra, van hát közvetett és közvetlen ráhatásuk is egyes intézményeknek, testületeknek az első működésére. Az ESM irányítását összehasonlítottuk más hasonló nemzetközi eh, pénzügyi szervezetekével, például a Nemzetközi Valuta Alappal, vagy az EFSFL, és az ESM irányítása nagyjából megfelel az említett szervezetekben bevett módszereknek, eljárásrendnek. Két dologra szeretném felhívni az önök figyelmét az esm mel kapcsolatban amit mindenképpen figyelemmel kell követni. Nos, egyelőre még csak tervezett formában létezik a működési szabályzat, a belső működési szabályzat. E tekintetben tehát vannak még véglegesítendő dolgok, például, hogy a belső ellenőrzés könyvvizsgálói, belső könyvvizsgálói testület hogyan fog működni, a kormányzat tanács hogyan fog működni, illetve az állami számbőszégekkel hogyan fognak együttműködni audit szempontból. Lássuk most a költségvetési ellenőrzés kérdését. Tudniuk kell, hogy a kölcsön felvétel és kölcsön kihelyezés Az EFSM esetében az Unió e, elszámolásában jelentkezik, így tehát a politikai ellenőrzés alá esnek a költségvetés elfogadása, illetve a mentesítési eljárás keretében. Ennek következtében az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik ez az éves e, elszámolásban szerepel, így a az Európai szemvevőszék auditjai, ellenőrzései hatája alá is esnek. Az EFSM működéssel kapcsolatban önöknek azt hiszem van bőven információjuk, az Európai Szemvevőszéktől is kaptak, kapnak e, beszámolókat erről. Itt nem látunk hiányosságokat. Az ESM esetében a jogi természete miatt az éves beszámolót a kormányzó tanács fogadja el, ezért egy irányító tanács fogadja el, az éves beszámolót a nemzeti parlamentek állami számvevőszék és az európai számvevőszék is természetesen megkapja. Ezen éves beszámolót belső ellenőrzés alá vetik, és külső auditorok is górcső alá veszik. a tevékenység figyelemmel követése az igazgató tanács feladata, amelynek le kell fektetnie a pénzügyi, gazdálkodás és kockázat kezelés eljárásrendjét. Fontos itt figyelni egy dologra, a kockázatkezelés vonatkozásában azt javasoljuk, hogy az ESM, az Európai eh, Banki Hatóság eh, bevett szabályait vegy át. Lássuk most a külső audit kérdését, ahogy azt említettem, az EFSM, az Európai Számvevőszék auditjai ellenőrzésének hatája alá esik. Az éves beszámolót ezt természetesen ellenőrzik, és nem csak pénzügyi, hanem megfelelőség és teljesítmény auditnak is alávetik az EFSM-et. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy én nem is beszélek többet, hanem majd Caldeira úr fogja megosztani a véleményét erről önökkel. Egy könyvvizsgáló testület vagy bizottság felügyeli a belső ellenőrzést az ESM esetében, illetve a külső auditosztályt is. Mivel az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közvetve beavatkozhat az ESM működésébe, ennek következtében az Európai Számvevőszék is auditálhatja majd a bizottság és az EKB tevékenységét az ESM-mel kapcsolatos területeken. Amennyiben az Európai Unió az ESM-mel kapcsolatban administratív költségeket költségekkel rendelkezik, ez szintén a számvőszék auditjainak hatája alá esik majd. A következő, negyedik terület, az adatok és statisztikák megbízhatósága volt. Szemünkre úgy tűnik, hogy az elfesem men belül az Európai Bizottság olyan adatokat használ, amelyek egyrészt az Eurostattól érkeznek, illetve olyan adatokat, amelyek a tagállamok, amelyeket a tagállamoktól kap. A múltban voltak ezzel kapcsolatban apró problémák, ugyanakkor jelentős programokat indított a bizottság annak érdekében, hogy az adatok minőség megbízhatósága javuljon. Gondolok itt olyan helyi ellenőrzésekre eltő, elsősorban, amelyek a ezt szolgálják, illetve különböző beszámolási platformok bevezetésével is erre törekednek. Az Európai Bizottság más adatokat is használ. It's are done on the quality of that data. ESM... És természetesen az adatok minőségéről is készülnek auditok, ellenőrzések. Az euró, az ESM-re áttérve, most is szintén a tagállamoktól és az Eurostattól érkeznek az adatok, e tekintetben tehát az imént elmondottak itt is működnek. A, ami az ESM pénzügyi adatait illeti, de szigorúan pénzügyi jellegű adatait, ezeket természetesen gondolok az éves beszámolóra és így tovább, a belső és a külső audittól függ majd, illetve a kezelési eh, eljárásrend mienségétől. Végezetül vizsgáltuk még a demokratikus ellenőrzés kérdését is. Az EFSM esetében akár csak a fizetési mérleg, illetve a makro eh, eh, gazdaság vagy makropénzügyi eh, támogatás esetében, segítségnyújtás esetében a bizottságnak és így az önök parlamentjének is van bőven ezzel kapcsolatban információja, hiszen az Unió éves beszámolója, illetve az Európai Számvévőszék véleményei, auditjai mind-mind elérhetőek önök számára. Itt tehát rendelkeznek információval, és így a demokratikus ellenőrzés nem szenved csorbát. Érdemes egy dologra azonban odafigyelni, Természetesen egy nap az EFSM eh, működés lezárul majd, és ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy maguk a kölcsönök azonban nem szűnnek meg. Fontos, hogy ezeket a kölcsönöket, illetve azok visszafizetését valaki figyelemmel kövesse. A végezetül az ESM-re vonatkozóan annyit tudok elmondani, hogy a demokratikus felügyelet bizonyos mértékben lehetséges, például az Európai Parlamenten keresztül, illetve mivel a nemzeti parlamentek is kapnak információt, dokumentációt, éves beszámolót majd az ESM-től. Így tehát a parlamentközi együttműködés elve alapján amelyben egyrészt az Európai Parlament, másik oldalon pedig a nemzeti parlamentek állnak, van eh, közvetett demokratikus felügyelet az önök parlamentjének az ESM esetében is. Felmerül azonban a kérdés, hogy az ESM éves beszámolója, amelyet az irányító vagy kormányzó tanács készít el, eh, eh, eljut a nemzeti parlamentekhez és az Európai Számövőszékhez. Felmerül a kérdés, hogy automatikusan megkapja-e ezt az éves beszámolót az önök parlamentje. Ennyit tudtam röviden összefoglalóképpen tényleg csak dióhéjban felvillantani a készített tanulmányban, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönjük szépen az előadását. Tulajdonképpen ez megadta a keretét a mai vitánknak, és felvett olyan kérdéseket is, amelyeket talán majd sikerül elmélyíteni a vitánk során, ezért azt javasolnám a szakbizottságnak, hogy összpontosítsunk most néhány olyan kérdésre, amely közvetlenül az ön által bemutatott tanulmányhoz kapcsolódnak. Ivanova kolléganőn kapja meg először a szót, hogy feltegyen néhány kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni ezt az alapos elemzést, amely úgy gondolom nagyon jó alapot teremt a vitához, sok-sok kérdést is felvet egyben. Érdekelne, hogy ön mit gondol arról, hogy a létező költségvetési mechanizmusok az EFSM és az ESM számára tehát úgy gondolja-e, hogy ezek megfelelőek, és biztosítják-e a megfelelő elszámoltathatóságot e két mechanizmus tekintetében, tekintettel arra, hogy az FSM tárgyalások már lezárultak, de az SM még nem készült el teljes mértékben. Ön szerint mi lenne a legjobb módja az Európai Parlament számára annak, hogy hozzáadott értéket teremtsen a demokratikus ellenőrzés tekintetében? Gondolok arra, itt arra, hogy milyen konkrét szerep juthatna az Európai Parlamentnek mindebben. Köszönöm. Elnök, kérem kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm. Ahogyan az előadásban elhangzott, és ahogyan a jelentésben is benne áll, úgy gondolom, hogy az FSM esetében viszonylag világos a helyzet. Úgy értem, hogy az FSM tranzakcióit szerepelnek az éves beszámolókban, ez azt jelenti, hogy biztosított a közvetlen demokratikus ellenőrzés az Európai Parlament részéről. Így van ez a mérlegek esetében. A jelentésünkben is említést tettünk arról, hogy ezzel kapcsolatosan nincs különösebb gond. Ami az elsemet illeti, ahogyan már elhangzott, az ESM esetében Egy kormányközi intézmény foglalkozik majd az SMS e tranzakciókkal, így tehát mindez kiesik az Európai Unió hatáskörén vállalatirányítási szempontból. Az Európai Unió költségvetésére ennek a mechanizmusnak csak nagyon korlátozott hatása lesz. Kivételt képez az az eset, amikor az Európai Bizottság beavatkozik, Ebben az esetben a vonatkozó összegek az éves beszámolókban szerepelni fognak. Az Európai Bizottság és más intézmények emellett közvetetten beavatkozhatnak az ESM működésébe. Úgy gondolom, teljesen könyvvizsgálati vagy auditálási szempontból a számvevőszék tudja majd a költségeket és kiadásokat hitelesíteni, illetve ellenőrizni az Európai Bizottság és más szervek működését az SMM belül. Emellett vita bontakozott ki az Európai Számvevőszék szerepével kapcsolatban, az államos, állami számvevőszékekkel való együttműködés szempontjából. Azt gondolom, hogy ez majd később még meghatározásra kell, hogy kerüljön. A működési szabályzatban kell majd lefektetni ennek a mikéntjét. Tehát elmondhatjuk, hogy mindenképpen szerep jut nekik is. Emellett az Európai Szemvevőszék megkapja az éves jelentést, az éves beszámolót, és a nemzeti parlamentek szintén megkapják azt. Közvetett módon tehát megvalósul az ellenőrzés a parlament részéről, illetve lehetőség nyílik erre. Elnök, köszönöm szépen. Még három további kolléga szeretne hozzászólni. Először is Ian Mulder. Köszönöm, elnök úr. A demokratikus ellenőrzés tekintetében én nem látok még világosan. 60 milliárdról beszéltünk, amely az Európai Unió költségvetéséből érkezik. <clears throat> nem tudom, hogy önök is úgy látják-e, hogy az európai költségvetésről a tanács és a parlament közösen dönt a szerződések értelmé, szerződés értelmében. A PricewaterhouseCoopers-től pedig azt hallom, hogy a parlament mindig tájékoztatásra kerül a mert ez a bizottság éves elszámolójában is szerepel ez az összeg, ez nekem nem elég. Az uniós költségvetéssel kapcsolatban az Európai Parlamentnek eh, együttdöntési joga van, hogyan tudunk mi eh, egyenlagú félként dönteni a 60 milliárd elkötéséről akkor. Elnök, eh, talán érdemes lenne több kérdést, mondjuk három kérdést összegyűjteni. Következő kérdés. Tak. Nogle af spørgsmålene er allerede blevet stillet, men, men jeg har øh, to yderligere spørgsmål. Nos, egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni először is. Ön a tanulmány a készítése során elgondolkodott ezen stabilitási mechanizmus jogalapjáról. Sir and Sonna, sorry. I'm going to start again? Yeah, okay. Um, Nogle af de spørgsmål, vi er allerede stillet, men jeg har bare to spørgsmål. Nos, tehát két kérdésem lenne alapvetően. Az első a jogalapra vonatkozik a stabilitási mechanizmus tárgyában. Az EFSM esetében az önök tanulmányában hivatkozás történik a 122-es cikkre a szerződésben tekintetbe vették -e ezt, illetve ezt vették -e tekintetbe elegendő jogalapként, tehát a 122-es cikket. A második kérdés, van-e lehetőség egy gyakorlatibb jellegű értékelésre a valós lehetőségeket, illetően amelyek felmerülnek a nemzeti parlamentek szemére, hogy ezt az új stabilitási mechanizmust ellenőrizni tudják? A nemzeti parlamentek részéről hogyan lehetne valós ellenőrzést gyakorolni az a stabilitási mechanizmus egésze fölött. Lehetséges -e ezt megtenni? Illetve van-e általános elképzés a helyzetről, vagy csak parciális értékelések vannak. Milyen valós lehetősége van a nemzeti parlamenteknek, tehát ezen ellenőrzése elnök? Köszönöm. Harmadik felszólalóként Andrászen kolléganő kap szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik az EFSM-mel kapcsolatos. Fogja bárki auditálni az EFSM-et, eh, mielőtt befejezi működését? röviden említette ugyanis, hogy a kínlévő kölcsönöket valakinek figyelemmel kell követnie, de hát működése végén magát az egész mechanizmust, egész pénzügyi eszközt valahogy auditálni kellene, egy záró auditra szükség lenne, de erről senki nem beszélt. Második kérdésem. Említette, hogy az Európai Számvevőszék szerepet játszik majd a bizottság auditálásában pontosan e, mi a bizottság szerepe az ESM működésében, illetve hogy az Európai Számvevőszéknek e, pontosan mit is kellene keresni, ellenőrizni, auditálnia ezzel kapcsolatban. Köszönjük! Szertágozó kérdéskör. Jean Hótól pedig választ várunk ezekre. Nos igen, igen részletes kérdések ezek, de hát nem baj ez. Majd megadom a szót Dirk ide, kollégának, aki nálam jobban tud ezekre válaszolni. Az első kérdésre reagálnék. Jankár úr e- erről beszélt egyébként az egyik dián, amikor arról beszélt, hogy mi a különböző ezeknek a szerepe és a felelőssége. Magában a döntésben ugyanis az FS esetében a parlamentnek nincsen szerepe, ezt mi is megjegyeztük, felhívtuk erre figyelmet. A makro pénzügyi eh, segítségnyújtás esetében döntés elképzelhető az Európai Unió eh, működésről szóló szerződés értelmében. Ez tehát az uniós szerződésekben lefektetett bevált eljárásrend, amely alkalmazandó. Ami a nemzeti parlamentek bevonását illeti, nos, az Európai Bizottság szerepe az ESM működésében olyas valami, amit csak a számvevőszék vizsgálhat, az állami számvevőszékek szerintem nem. Ugyanakkor egy bizonyos fokú együttműködés létezik az Európai Szemvőszék, illetve az állami szemvőszékek között. E, információcsere folyik, és talán e téren e, lehetne még többet tenni annak érdekében, hogy ők is, tehát a nemzeti szemvőszékek is e, bevonásra kerüljenek ebbe a folyamatba. Az EFSM még kínlévő kölcsöneinek eh, ügyében azt hiszem, hogy az Európai Számvevőszék az EFSM-mel kapcsolatos auditot vagy már elkezdte, vagy mostanában kezdi, vizsgálja tehát ennek a működését. És az utolsó kérdés Mi is volt az utolsó kérdés? Már el is felejtettem. Képviselő asszony, ha megismételni? What is the role of the Commission in the ESM? Okay, the role of the Commission, yes. a bizottság szerepe az első működésében, és ezt hogyan auditálhatja az eh, Európai Számvőszék? Ja, igen, igen, igen, most már emlékszem. Tehát a kondicionalitás eh, terén egy Memorandum of Understanding-el indul ez a folyamat, ugyanis <clears throat> a tagállammal együtt ezt eh, kidolgozzák, majd a feltételek teljesülését figyelemmel követik a folyamat egész során. Thank you very much. Köszönjük. A rövid, tömör, ám de velős és precíz válaszokat. Telik múlik az idő, És voltak olyan kérdések, felmerülhetnek olyan kérdések, amelyeket talán a következő panel tud megválaszolni, ezért szerintem lépjünk tovább, és megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem Anev urat, az Európai pénzügyi stabilitási eszköz főtitkárát, üdvözöljük Anev urat. Örülünk, hogy itt van közöttünk, és e, minden további nélkül még adom önnek a szót, parancsoljon. And the micro is on the left, yeah. Um, allow me to first... Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek ma ezen a meghallgatáson. Szeretném bemutatni Rostrach kollégámat is, aki a kutatási részleg vezetője. Remélhetőleg mi ketten képesek leszünk majd megválaszolni a kérdéseiket. Először is, ami a kontextust illeti, ahogyan a jelentésben is szerepel, az Európai Parlamentnek hivatalosan nincs szerepe az EFS és ESM ellenőrzésében, mi azonban informális, önkéntes alapon szívesen adatokat szolgáltatunk az Európai Parlamentnek, mert ezt fontosnak tartjuk, és szeretnénk a leg, lehető legnyíltabb és legátláthatóbb módon működni. Egy előadást készítettünk elő, remélhetőleg megkapták ezt írásban. Szeretném kiemelni ennek legfontosabb pontjait, és utána szívesen válaszolok az esetleg felmerülő kérdésekre. Az első oldalon látják a pénzügyi stabilitási csomagot, amelyet 2010 májusában hoztunk létre. Itt van az EFSM 60 milliárdja, az EFSF 440 milliárdja, valamint a nemzetközi valuta alap 250 milliárdos csomagja. 440 milliárd volt az eredeti mandátumunk, ez volt az eredeti csomag, mint ahogyan tudják, a garanciákat megemelték, erről majd később ejtek néhány szót. A második oldalon láthatják a kontextust. 2010. júniusában vált teljesen működőképessé az FSF, Augusztus 4-én kaptuk meg a zöld jelzést a tagállamoktól. Egy a luxemburgi jog alá tartozó cégként jött létre gyakorlatilag az FSF. A 17 övezeti tagállam a részvényeseink, és létrejött egy igazgatóság is az FSF vezetéseként. Ide magas tisztviselő, képviselők tartoznak, államtitkárok többek között miniszterek, ők képezik az igazgatóságunkat. A vezérigazgatónk pedig Klaus Regling, aki az Európai Bizottságnál volt korábban főigazgató. A hármas és a négyes oldalon további háttérinformációkat találnak a részvényeseinkről, a különböző tagállamokról, azok megoszlásáról, és a mandátumunkról is találnak információkat a negyedik oldalon, de azt hiszem a jelentés is szólt mindezekről, így tehát ugornék egyet, és az ötös oldalra térnék rá, amely a belső könyvvizsgálatról szól és az auditálásról, hiszen ez a fő témánk ma. Először is a költségvetési eljárás. A magángazdaság jó gyakorlatára építettünk, annak érdekében, hogy a részvényeseink és a tagállamaink számára biztosítsuk azt, hogy megfelelően költjük el a pénzt, és hogy biztosítsuk a megfelelő költségvetési ellenőrzést is. Bármely pénzügyi intézményhez hasonlóan a az igazgató tanácsnak mutatjuk be az éves pénzügyi előrejelzést és a költségvetést, amelyet az jóvá hagy hogyha valamilyen módosításra van szükség a költségvetés tekintetében, az igazgató tanács jóváhagyását kérjük. Van egy éves ellenőrzés vagy monitorozás a menedzsmenttel. Áttekintjük a pénzügyi jelentéseket, elemezzük azokat annak biztosítása érdekében, hogy az intézmény megfelelően működjön. Továbbá jelentéstételi kötelezettségünk van napi szinten, szinten a kockázatok szempontjából. Ide tartozik a kockázat, menedzsment és egyéb más tevékenységeink, amelyek az elfes legfőbb tevékenységeinek körét képezik. Ami a külső könyvvizsgálatot illeti, az IFRS, azaz pénzügyi információkra vonatkozó nemzetközi számviteli szabályokat követjük. Ez tulajdonképpen a legjobb gyakorlat, amelyet más pénzügyi intézmények is követnek, így az EBRD, illetve más pénzügyi intézmények is. Emellett meg kell felelnünk a luxemburgi jogszabályoknak, és nyilvánvalóan és a részvényeink, részvényeseink érdekeit is képezi, hogy ezeket a pénzügyi normákat kövessük. Ők nagy mértékben ismerik az IFRS normáit, szabályait, így tehát számukra átlátható a pénzügyi jelentéstételünk. Emellett nem csak az éves beszámolót készítjük el évente egyszer, amely a luxemburgi jogszabályoknak megfelelően kötelező, és ezt ugye jóvá hagyja utána az igazgatótanács, amelyben a 17 tagállam képviselteti magát. Önkéntes alapon más beszámolókat is készítünk, ezeket mind a PricewaterhouseCoopers auditálja, ez nem egy nem véletlen, Két évvel ezelőtt mi úgy döntöttünk, hogy a PricewaterhouseCoopers lesz az auditálunk, ami a külső jelentéstételt élet, illetve a statisztikák és az adatszolgáltatás minősége, ez egy olyan téma, amely szintén felmerült a jelentésben. Mi meghaladjuk azt, amit a luxemburgi jogszabályok kötelezően megkövetelnek, jelentést teszünk a luxemburgi központi banknak és a luxemburgi statisztikai hivatalnak, havi, negyedéves és éves szinten. Ez egy önkéntes vállalás a mi részünkről. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezáltal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a különböző statisztikai hivatalok visszajelzést tudjanak adni a különböző nemzeti hatóságoknak. A 9-es és a 10-es oldal a belső könyvvizsgálatra vonatkozik, van egy belső könyvvizsgálati eljárásunk is, erre nem vagyunk jogilag kötelezettek, viszont mi önkéntes alapon mégis megtesszük ezt, mert úgy gondoljuk, hogy szükség van egy független belső könyvvizsgálatra az átláthatóság jegyében, amely eljárás révén támogathatjuk a különböző működési folyamatokat. A belső könyvvizsgálat, illetve a belső könyvvizsgáló szintén a vezérigazgatónak tesz jelentést, és a PricewaterhouseCoopers-zel is kapcsolatokat tart fenn, együttműködik, annak érdekében, hogy feltárhassuk, hogy hol van még szükség javulásra. A 11-es oldalon az európai stabilitási mechanizmusra térünk át. Úgy gondolom, illetve úgy látom, ez az egyik legfőbb téma itt a mai meghallgatáson. Ahogy az előttem szóló jól említette, az ESM kormányközi szervezet, amely a nemzetközi jog alá tartozik, nem EU intézményről van szó, de nem is egy vállalatról vagy cégről, mint az FSF esetében. 500 milliárdos összegről van szó, 80 Az igazgatóság egy kicsit másként néz ki lesz egy igazgató tanács az élen, amelyet az vezető tagállamok miniszterei, pénzügyminiszterei képeznek, és van egy alatta lévő grémium, ahová államtitkárok, főigazgatók tartoznak a különböző tagállamokból, és van egy igazgató, akinek a feladata, hogy az ESM belső eljárásait irányítsa. Van egy auditáló igazgatóság, amelynek a feladata annak biztosítására, annak biztosítása, hogy legyen egy megfelelő auditálási eljárás az elsőmen belül. Az igazgató tanács öt tagot jelöl ki erre a feladatra. Egyikőjük az Európai Számbevőszéktől érkezik, ketten a, nemzetközi, a nemzeti auditálóhatóságoktól, és két egyéb tag is lesz. Mindez meg fog felelni az EFI e, normáinak, standardjainak. Tehát meg fogunk felelni mindazon normáknak, amelyek a, nemz- a többi nemzetközi pénzügyi intézmény esetében is érvényesülnek. A 13-as oldalon egy magyarázat szerepel az ESM és az FSF párhuzamos működéséről, de nem ez a mai témánk, ezért ugrunk. A 14-es oldalon megpróbáltuk az ESM szerződésének azon cikkeit kiemelni, amelyek a költségvetési ellenőrzésre, a belső és külső könyvvizsgálatra vonatkoznak. A külső és belső könyvvizsgálat annak alapján, amit más nemzetközi pénzügyi intézetek vonatkozásában láttunk, a legjobb gyakorlatot tükrözi. Megpróbálunk a lehető legátláthatóbb módon működni, emellett éves beszámolóinkat közé tesszük a weboldalunkon is, a jelentés erről is szólt. Azt hiszem ezen a ponton a lehető legátláthatóbb módon fogunk majd működni. A 15. oldalon a a számövőszék szerepe látható. A 16-os oldalon pedig a tagállamokkal jelenleg folytatott vitánk tárgyáról láthatnak áttekintést. Jelen pillanatban erről többet nem tudunk mondani. A 17 tagállammal jelenleg tárgyalásokat folytatunk, szövegtervezetekről van szó, főleg a számvevőszék szerepköréről van szó, összetételéről. A könyvvizsgáló testület különböző kérdéseit taglalja, taglalják tehát ezeken a tárgyalásokon. A működési szabályzatot végül 2012. júliusában fogják elfogadni, jelenleg folynak a tárgyalások annak érdekében, hogy olyan működési szabályzat szülessen, amelyet az összes tagállam támogatni tud, és az összes tagállam érdekeit tükrözi. Ennyiben hagynám azt hiszem, a 17. oldalon egy összefoglalót láthatnak. Az FSF tehát a számunkra jelenleg legjobb gyakorlatnak tűnő normák alapján jött létre, teljesen megfelel a különböző nemzetközi vállalásoknak, elfog, elfogadta az IFRS könyvvizsgálati normáit, emellett a kötelező belső könyvvizsgálati eljáráson túl önkéntes módon további legjobb gyakorlatokon alapuló eljárásokat fogadtunk el, és önkéntes módon külső jelentéstételi kötelezettségeket is vállaltunk. A szerződés létrehozta az igaz, a belső könyvvizsgálati testületünket, és azt hiszem a működési szabályzat tovább fogja erősíteni az eddig is jól működő rendszerünket. Köszönöm. Köszönjük a úrnak ezt, ezt a bevezetőt. Nem tudom, hogy van-e ezen a ponton bárkinek hozzáfűzni valója. Ivanova asszony. Túl gyors voltam. Persze, persze, ezt a kettőt együtt tárgyaljuk. Butti úr bevezetőjéről majd együtt folytatunk vitát. Anev úr bevezetőjével. Köszönjük még egyszer Anev úrnak, most pedig üdvözöljük Buti urat, Márko Butit. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a meghívást megmondom őszintén, nem vagyok törzs vendég az önök szakbizottságának, általában az Econ-ban szoktam szerepelni, de egyszerre öröm és megtiszteltetés számomra, hogy szakbizottságot váltatok, és ebben a vitában, ezen a meghallgatáson részt vehetek. A PricewaterhouseCoopersnek köszönjük ezt a tanulmányt, amely az EFSM-mel kapcsolatban igen fontos, illetve felvet érdekes kérdéseket. Ahogy arra rámutattak már többen, az EFSM-et 2010-ben egy tanácsi rendelettel hozták létre, amely az Európai Bizottságnak jogot ad arra, hogy a tőkepiacokon kölcsönöket vegyen fel, amelyeket aztán tovább kölcsönözze a eurózóna tagoknak, azoknak, amelyek lehézségekkel néznek szembe. Az uniós költségvetés eh, garantálja ezeket, így az Európai Bizottság eh, figyeli ezeket. Az Európai Parlament eh, tehát ellenőrzi ezt, illetve az Európai Bizottságot is, így a költségvetési és a mentesítési eljáráson keresztül a demokratikus ellenőrzés joga garantált, ahogy azt egy kérdésre adott válaszban már említették, az Európai Parlamentnek közvetlen döntéshozatali joga nincs a támogatások nyújtásában az EFSM keretében. Ez a jogalapból fakad, amely a 127-es cikk. Az Európai Számvevészék teljes ellenőrzési joggal rendelkezik a program egészére, a hitelfelvételekre és hitel kihelyezésekre egyaránt, így tehát következtetésünk az, hogy megfelelő az ellenőrzés és a parlamenti felügyelet az EFSM esetében. Úgy tűnik, hogy ez a tanulmány eh, következtetéseinek megfelel. Az EFSM egy uniós eszköz, amely tehát az általános uniós szerződéses keretbe illeszkedik, így az Európai Bizottság, mint mindig, elszámoltatható az Európai Parlament irányába. A kifizetési mérleg, illetve makrópénzügyi támogatáshoz hasonlóan a számövőszéknek az EFSM esetében is teljes audit hatásköre van. Továbbá az EFSM-et illetően a vonatkozó rendelet 3-as cikkének 5-ös pontjában kimondásra kerül, hogy az Európai Bizottság a Memorandum of understanding tehát az egyetértés megállapodást a parlamentnek és a tanácsnak is eljutatja minden program esetében. Minden olyan ország, amely elfesemből vagy a fizetési mérleg eh, támogatásból kölcsön kap, eh, negyed évente eh, ellenőrzik a feltételek teljesülését, ezen ezt nyilvánosságra hozzák, a Memorandum of Understanding aláírását követően pedig elküldésre kerül az Európai Parlamentnek. Rendszeres beszámolót kap a parlament és a tanács a kölcsönök felvételéről és kihelyezéséről, illetve a költségvetési garanciákról. Így tehát a munkáról, a program működéséről jelentős mennyiségű információt küld az Európai Bizottság önöknek, illetve az Európai Unió éves beszámolában is szerepelnek ezek a kölcsönök, felvett, illetve kérdezett kölcsönök, így tehát a költségvetési eljárás, illetve a mentesítési eljárás keretében az elnőzés garantál. The Commission believes that the procedural framework of the EFSM Úgy véljük, hogy az EFSM-ben az eljárásrend illetve a felelősségi körök, illetve a szerepek megosztása megfelelő módon lettek kialakítva. Ami az uniós költségvetés érdekeinek garantálását illeti, amely tulajdonképpen a központi kérdés a mai meghallgatás során, azt hiszem, hogy valóban megfelelő intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy ezt garantáljuk. Elfben euróban kiadott kölcsönökről beszélünk, amelyeknek tehát az Európai Unió számára sem nyílt kamat lábbal, sem devizaátváltási helyzettel nem kell számolni. Normál esetben, amikor az adott ország, támogatott ország visszafizeti ezt a kölcsönt, akkor ebből vissza tudja fizetni az Európai Unió azáltal a tőkepiacokon felvett kölcsönt. Hogyha, nehogy Isten, eh, bekövetkezik egy eh, államcsőd, eh, akkor erre megvannak a megfelelő eljárásrendek. Az Európai Bizottság a költségvetés módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a, az uniós költségvetésből lehessen ezt a helyzetet kezelni. Az EFSM-ben ezzel azt hiszem, hogy kipipálhatjuk, tovább évetünk az EFSF-re és az ESM-re. Ez két támogatási mechanizmus, amelyek nemzetközi szerződés formájában az uniós intézményi kereten kívül születtek, a tagállamok garanciáját élvezik, így tehát az uniós költségvetésre közvetlen hatással nem bírnak. Az Európai Bizottság ugyanakkor fontos központi szerepet játszik ezek működésében, amely az EFSF keret megállapodásban, illetve az ESM szerződésben is lefektetésre került, hiszen a bizottság felelős azért, hogy a szakpolitikai feltételek tárgyalását vezesse, hiszen feltételekhez kötik ezt a pénzügyi támogatást, illetve ezen feltételek teljesülésének figyelembe követés is az Európai Bizottság feladata. Ezt a bizottság ez irányú munkáját az Európai Parlament ellenőrzi, ahogy az a szerződéses keretben normális, így tehát a checks and balances, a fékek és ellensúlyok a bizottság felelősségi körére vonatkozóan is működnek. A fizetési mérleg, illetve az EFSM támogatáshoz hasonlóan az a tagállam, mely az efsm ből vagy az ESM-ből támogatást kap, rendszeresen értékelésre kerül, hogy a az ehhez kötött feltételeket teljesíti-e. Negyedéves elemzésről beszélünk, és a további részlet kifizetését megelőzően kell, hogy sor kerüljön erre. Ezen jelentések nyilvánosak. A Memorandum of Understanding eh, miután aláírásra került az adott országgal, az Európai Parlamentnek ezt megküldjük, ahogy azt az EFSF eh, esetében keretében nyújtott pénzügyi támogatásokra már megszoktuk szeretném hangsúlyozni, ez különösen fontos az önök számára, hogy az Európai Bizottság egy új rendeletre tett eh, javaslatot, a 136-os szerződési cikk jogalapján, amelynek célja az, hogy az EFSF keret megállapodás, illetve az ESM szerződés által lefektetett eljárások, illetve az Európai Unió multilaterális felügyeleti keret közötti köve, összeegyeztethetéseket, konzisztenciát biztosítsuk, ne legyenek átfedések, ne legyünk minél hatékonyabbak legyünk, ez az úgynevezett TUPEK, eh, amelyet eh, egyébként most eh, tárgyal a tanács és a parlament együtt döntésen belül, így tehát a parlament teljes társ jogalkotói szerepe bír ebben ami az EFSF és az ESM elszámoltathatóságát illeti, jelentős munkát végeztünk annak érdekében, hogy ne csak átlátható, hanem elszámoltatható módon működjön e két mechanizmus, annak ellenére, hogy az uniós szerződési kereten kívül kerültek létrehozásra. Az EFSF esetében a nyilvános audit eh, biztosított, hiszen luxemburgi bejegyzésű cégről beszélünk, így a luxemburgi jogi eh, feltételeknek eh, kell megfelelnie. A részvényesek maximum 6 évre neveznek ki kötelező módon auditort, amelyek független külső auditorok, eh, jelenleg a PricewaterhouseCoopers látja el ezt a feladatot, ezen kívül az EFSF belső ellenőrzési folyamatokat is eh, bevezetett, ahogy arra az imént kollégám utalt. Mivel az ESM egy állandó mechanizmus, eh, jelentős befizetett tőkelappal, ugye 80 milliárdról beszélünk, a munka a állami számvőszékek bevonásával folyt, annak érdekében, hogy a bevett nemzetközi gyakorlatokat, normákat átvegyük, illetve az ESM szerződésben szereplő vonatkozó audit és pénzügyi ellenőrzési rendelkezések a hasonló nemzetközi támogatási segítségnyújtási programok eh, esetében bevett módszereket követik. Három szintű auditról beszéltünk az első esetében, belső audit, külső független audit, illetve egy független könyvvizsgáló testület eh, által kerül az elvégzésre. Ez a független könyvvizsgáló testületnek eh, joga lesz arra, hogy független auditokat kezdeményezzen konkrét témákban, amennyiben ezt szükségesnek találja az éves jelentést a nemzeti parlamenteknek, az állami szemőszéknek, illetve az európai szemőszéknek is e, megküldik, és természetesen önöknek, az Európai Parlamentnek is. Ez az átláthatóságot jelentősen javítja, növeli majd. Ezen kívül az ESM működési szabályzata, legalábbis az auditásra vonatkozó része, e, az európai tagállamok állami számvőszékeinek bevonásával készült, és a közelmúltban az európai számvevőszék is jóvá hagyta ezt. Végezetül lenne pár megjegyzésem, amely ezeken a technikai jellegű kérdéseken túlmenően nyerjük a témát. Az IMF-fel egyeztetést tartottunk, hiszen a pénzpiacokon jelentős feszültség tapasztalható. Gyakran ilyen nemzetközi fórumokon azzal vádolnak bennünket, hogy megfelelő forrásokat eh, nem biztosítunk az úgynevezett tűzfalak számára az EFSF, EFSM, eh, e EMS, e a három mechanizmus, amelyről beszélünk, szerintem ez igencsak jelentős mértékű forrásnak eh, tekinthető az euró övezet védelme érdekében, tehát tűzfából nincs hiány. Mit próbáltunk megtenni? Mindent megpróbáltunk tenni annak érdekében, hogy ezen források mobilizálásával védjük az Európai Unió költségvetését, hiszen 60 milliárd ról beszélünk az EFSM esetében, amely közvetlenül az uniós költségvetésből jön, így még marad mozgástér bőven, hiszen csak a legkatasztrofálisabb forgatókönyv esetében, amely egyébként is egy valódi kataklizma lenne, csak ekkor befolyásolná az uniós költségvetést. Az unió költségvetését tehát veszély ne fenyegeti. A tűzfalak felállítása nem volt könnyű az Európai Bizottság számára, ez intézményileg is nehéz feladatfolyamat volt. 2010 májusában tettünk el javaslatot, amikor az EFSM és az EFSF létrejött, hogy közösségi eszközök legyenek. A tanács ekkor úgy döntött, hogy a bizottság javaslatait nem követi, az EFSM a közösségi kereten belül jött létre, az EFSF pedig azon kívül. Az ESM szintén a közösségi kereten kívül e, államközi intézményként e, jött e, létre, így tehát az Európai Bizottságnak nehéz volt befolyásolni ezt a folyamatot. A vita során azonban végig azt próbáltuk meg elérni, hogy a lehető legnagyobb mértékben igazítsuk az elvárásokat, az eljárásrendet, az alapvető jellemzőit ezen eszközöknek, tehát ezeket mind igazítsuk a már bevett, alkalmazott, a közösségi módszeren kereten belül megszokott szabályokhoz. Ahogy azt már említettem, a 136-os cikk alapján új rendeletre tettünk javaslatot, amely most már a tanács és a parlament előtt van, egy döntésben kerül ez majd elfogadásra. Célunk ezzel az új rendelettel az, hogy következetesek legyünk, és lehetőleg nagyobb mértékben biztosítsuk ezt a konzisztenciát, figyelembe véve azt a tényt is, hogy 2012. júliusát követően is eh, intéz, eh, államközi jellegű marad az ESM. Így próbált tehát az Európai Bizottság részt venni ebben a folyamatban. Nehéz dolgunk volt tehát intézményi szempontból. A Sixpacknek, a hatos csomagnak, illetve a több oldalú felügyeletnek megfelelő szabályokra tettünk javaslatot, illetve mégig azt próbáltuk elérni, hogy az Európai Unió költségvetése minél kevésbé legyen veszélynek kitéve. hiszen tudjuk, hogy a közvéleményt, a szakpolitika formálókat mi foglalkoztatja legjobban, mitől tartanak. Nem csak a program lefolyása során, amikor szigorúak a feltételek, hanem ezt követően is. Ez volt tehát munkánk alapvető célja és elemzője, ezért nem tettek más, mint hogy az Európai Parlamenthez és a tanácshoz fordulok, és kérem, hogy a 136-os cikk alapján tett javaslatunkat minél hamarabb fogadják el, amely egyébként az európai intézmények szerepét a tűzfalakra vonatkozóan tovább erősíteni. Very much, Marco. Köszönjük szépen Márko Bóténak, Kis Ekfin főigazgatója. Egy közvetlen kérdés önhöz. Jól értettem, amikor azt mondta, hogy a bizottság szerepe az elsőben, jelen pillanatban sokkal gyengébb, sokkal korlátozottabb, mint az, az FSM esetében volt. Jól értettem? Hogy jelen pillanatban tehát az elsőben a bizottság szerepe sokkal szűkebb keretek között morog, mozog. A szerepe egészen pontosan megfelel a Memorandum of Understandingben lefektetetteknek, Tehát, ami a feltételeket illeti, illetve a kondicionalitást, az ESM, az ESF, EFSF és az EFSM esetében ugyanaz a szabály követendő. Az EFSM esetében teljesen ö, ö, felelősek vagyunk a hitelnyújtási operációkért és az EU-s költségvetés keretében, az FSF és az SM esetében ez nincs így. A következő kérdésem akkor a következő. A kormányközi kormányzó tanács a felelős ez esetben, vagy ki felelős pontosan a hitelnyújtásért az ESM esetében? Talán a kollégek és hozzászólhatnak, ha szeretnének, de az ESM alapvetően a kormányzó tanács működése, illetve felügyelete alatt működik. Ők ugye a pénzügyminiszterek. Az operatív ága ennek az igazgató tanács, ahogyan azt korábban hallhattuk, amelynek egy delegált szerepe van ezen kérdésekben, ami a hitelnyújtást életé az igazgató tanács dönt ez esetben. Köszönjük szépen! Szeretne esetleg ön is válaszolni a kérdésre? Ha szeretne, akkor parancsoljon. Tulajdonképpen nem szeretnék semmit hozzáfűzni ehhez. Márko Butti nagyon jól fogalmazott, ez egy önálló nemzetközi szervezet, amelyet az igazgató tanács és a kormányzó tanács vezet, és ők azok, akik a különböző szabályokat átültetik a gyakorlatba. Elnök, köszönjük szépen, most pedig megadom Ivanova kolléganőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném röviden megköszönni a két előadónk előadását. Nagyon kíváncsi vagyok a harmadik panelben elhangzó megjegyzésekre. De először is Ánev úrhoz intéznek egy kérdést, ami az ESF, EFSF és az ESM-et illeti. Ki fogja a koordinációt felügyelni az EFSF között és az ESM között, abban azon az egy év során, amikor ezek párhuzamosan léteznek egymás mellett. És egy további kérdés, amelyet az Ekonban is feltettek, hogyha egy tagállamot meg kell menteni, akkor milyen kritériumok alapján választunk az EFSF vagy az, és az SM között? Hogyan választjuk ki, hogy mely eszközt kell alkalmazni? A harmadik kérdésem pedig, mit gondol arról, hogy az SM banki tevékenységekre vonatkozó engedélyt kapjon? És Buti úrhoz is intéznék egy kérdést. Az előadása során többször említette, hogy normális körülmények között rendkívül valószínűtlen a csőd, teljes mértékben védettek vagyunk ezzel szemben, de egy kicsit habozom, mert kicsit szkeptikus vagyok, mert még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a bizottság egy nagyon jó minősítésű hitelnyújtó, ez nem mond ellent annak, hogy a tranzakciók kockázat azért igen nagy, hiszen azok, a, akik felveszik a hiteleket, ö, rossz besorolású országok a piacok besorlása szerint. Miért gondolnánk, hogy még egy nagyon jó profilú hitelnyújtó esetében is eltűnne vagy csökkenne ez a kockázat? és nagyon aggaszt tanak a bizottság biztosítékai is, hiszen még az EFSF és az ESM esetében sincs garancia alapunk, mint ahogyan például a MFA esetében láthattuk. Én azt gondolom, hogy igen, nagy a kockázat, milyen védőmechanizmus van működésben. Köszönöm. Több kérdést is hallhattunk. Ánev úr, talán ön kezdhetné a válaszadást? Igen, örömmel. Köszönöm szépen. Először is az első kérdést én fogom eh, megválaszolni, a második kérdés esetében pedig továbbítanám a kérdést kollégám Robszák felé. Ami a koordinációt illeti az FSF és az SM között az első év során, az eszköz és a mechanizmus esetében ugyanaz lenne az irányítás, tehát ugyanaz az igazgató tanács működne, mint az EFSF, mint az ESM esetében. Ugyanez igaz a munkatársak tekintetében is, akik ezen intézményekben dolgoznak. Tehát a koordináció úgy valósulna meg, hogy ugyanazon munkatársak és ugyanazon igazgató tanács irányítaná a két intézményt, mindkettejük székhelye Luxemburgban lenne, ugyanazon az épületen belül, két külön ö, jogi szeméről lenne szó, amelyet ugyanazon emberek irányítanak. Ami a kettes-hármas kérdést illeti, átadom a kollégának a lehetőséget. Köszönöm szépen. Most úgy gondolom, ami a második kérdést illeti, ami a szerepre vonatkozott, és az átmeneti időszakra, a 13-as dián láthattuk gyakorlatilag a választ. Ide tartozik az euróvezeti tagállamok azon bejelentések két héttel ezelőttről, amikor is arról döntöttek, hogy a, ez év júliusáig a, az FSF fogja ellátni a szükséges szerepvállalást, a továbbiakban pedig az ESM veszi át a szerepet. Ez azt jelenti, hogy az Írország és Portugál és a görög programokat, amelyek már léteznek, tovább az FSF látja el és irányítja. Hogyha egy újabb segítségnyújtásra van szükség, akkor az SM veszi át a feladatot. Így tehát folyamatosan vezetjük be az SM működésbe lépését. Ami a harmadik kérdését illeti a banki tevékenységekkel kapcsolatosan, jelen pillanatban nem szándékozunk ilyen tevékenységet folytatni, sem az elfesek, sem az SM esetében. Köszönjük szépen, mondja az elnök, Buti úr kap szót. Köszönöm szépen a nagyon, nagyon is idevágó kérdéseket. Szeretném hangsúlyozni, hangsúlyozni, hogy épp most végeztünk egy komplex restruktúrálási gyakorlattal Görögország tekintetében. Azt hiszem ez volt a legnagyobb ilyen gyakorlat a történelmünk során. de még e gyakorlat során is sikerült teljesen mértékben megvédenünk az EU költségvetést, az EIB-t és az egyéb euróövezeti közintézményeket. Ilyen szemszögből tehát azt gondolom, jól látható, hogy még ilyen nehéz folyamatok során is képesek vagyunk arra, hogy védjük a közérdekeket. A második pont, amelyet említeni szeretnék, hogy az Európai Tanács, a tagállamok és minden érdekelt fél teljes mértékben elkötelezte magát amellett, hogy Görögország egyedi eset kell, hogy legyen. Semmilyen szándék nincs arra vonatkozóan, hogy megismételjük ezt a szerepvállalást, azt hiszem ebben mindenki egyetért. És döntés született az úgynevezett Dovili doktrína meghaladására. Azt hiszem ez az ESM szerződéséből is teljesen világosá válik. Mindezek ellenére vannak közvetlen védőmechanizmusaink az EU költségvetés védelme tekintetében. Hogyan is működik ez a mechanizmus? Először is, hogyha ha nem törlesztették megfelelő időben a hitelt, abban az esetben a saját forrásaikra támaszkodnak a tagállamok. A 1150 per 2000 2000-es szabály 12-es cikk 3-as bekezdése alapján járnak el a tagállamok. A tagállamoknak három napra van szükségük annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni a bizottság kérésének. 14 napról van szó az ESM esetében. Úgy látjuk, hogy ez teljesen megfelelő ez az időkeret. Emellett pedig az Európai Bizottságnak költségvetés módosításról is gondoskodnia kell ebben az esetben, hogyha ilyen eljárásra kerül sor az EFSM esetében. És a fizetési mérleg esetében. Az a többéves pénzügyi keret esetében ez a mechanizmus egy kicsit másként működik. Ezen esetben a visszafizetés, illetve törlesztés másként zajlik legyen szó euróvezeti vagy euróvezeten kívüli tagállamokról. Tehát Is considered to be uh, Tehát 9 ot megfelelőnek tartunk a külső hitelezési eszköz esetében, hogyha ugyanezen intézkedéseket használnánk a fizetési mérleg támogatásnál is, ott például 5 az alacsonyabb számarány, és több milliárdos garancia van érintve. Itt ez egy hatalmas szám lenne, amit szintén nem tartunk megfelelőnek. Az EFSM-nél ugyanezt a megközelítést alkalmaztuk, tehát 14, avagy 7 nap a visszafizetési határidő. Itt élünk a mozgástérrel, és igény esetén a tagállamokhoz fordulunk. Ezt a módszert megfelelőnek tartjuk. De még egyszer hangsúlyoznám, amit a bevezetőben mondtam, nincsen olyan szendék, hogy a görög ö, válságkezelési tapasztalatokat megismételjük, és a bizottság teljes mértékben be van vonva a monitorozásba, a feltételek monitorozásába, és ez biztosítja azt, hogy ez a helyzet ne ismétlődhessék meg. Köszönöm, jó néhányan kértek szót, ezért mondjuk gyűjtsük őket két körben. In the first round and az első körben, Jason and OD in the second. a második körben. Parancsoljanak! Yeah, thank you, Chair, for... Köszönöm, elnök úr! Én nem vagyok ugyan a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagja, de az Ekonnak nagyon is tagja vagyok, és ezért van egy-két keresetlen kérdésem. A elsőt, lássuk az elsőt, a másodikon nagy Buti úrhoz intézem. Az Európai Bizottság megpróbálta a költségvetést, az európai költségvetést védeni. Ugyanakkor, hogyha látjuk az ír és a portugál csomagban szereplő összegeket, és ezt összehasonlítjuk, akkor az EFSM 60 milliárd, az EFSF pedig először 440, aztán 780 a kit terjesztett nagyobb példában. Portugál esetében 26 milliárdot használtak az FSM-ből, és csak, csak 26-ot az FSF-ből, és 26-ot az IMF-től, ami Írország esetében hasonló számokról beszélünk, most ezeket nem, ezzel nem mutatnám önöket. 22,5 milliárd EFSF pénzt használtak, ez tehát azt jelenti, hogy a teljes 60 milliárdból 48,5 milliárdot már Portugáliára, Írországra fogyaszt, elfogyasztottak, az EFSF pedig sokkal kisebb mértékben került felhasználásra. Felmerül bennem tehát a kérdés, hogyha összehasonlítjuk az összegeket, amelyeket kockáztattunk az EFSF-ből, a, az EFSM-ből kockára tett pénz arányával, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy miért így alakultak az arányok. Az EFSM miért került nagyobb mértékben felhasználásra, mint az EFSF? Mi ennek a magyarázata, ennek a furcsa aránypárnak? Második kérdésem, a bizottság milyen intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy úgy változzon ez az arány, hogy ez kedvezőbb legyen az európai költségvetés szempontjából. Köszönjük, Szendegárd úr. Csak i de papír. Nos, abban a dokumentumban, amelyet megkaptunk, az IFSF tárgyában úgy tűnik, hogy az szerepel, hogy az új program 2013. júliusában fejeződik be. Nos, szeretném tudni, hogy mit várhatunk, ami ezt a végső dátumot illeti, hogy az FSF mikor hagy fel a működésével véglegesen. Milyen dátumra várható ez? A luxemburgi társaság helyzetével kapcsolatosan csupán technikai okok következménye az, hogy ez a társaság Luxemburgban székel, vagy vannak más szempontok is, különleges szempontokra vonatkozóan, audit szabályokra vonatkozóan, vagy egyéb szabályokra vonatkozóan, amelyeknek eredménye az, hogy ezen társaság pontosan Luxemburgban rendelkezik székhelyel. A harmadik kérdés csak egy megerősítésre várok. Úgy értettem, hogy az elmúlt évben az EFSF a PV Svájci Társaság auditjának tárgyát képezte. Igen, így van, köszönöm. Thank you very much, colleagues. Köszönjük, Szendergárd úr. Jan Mulder a harmadik ebben a körben. Köszönöm, elnök úr. Még mindig nem értem teljesen dolgokat. 2010 májusában, amikor szorított az idő, és mindjárt nyitotta a tokiói tőzsde, akkor uniós költségvetésből 60 milliárdot kellett az EFSM-nek odaítélni. Ezt értem. De Buti úr e, magyarázata számomra nem világos a szerződés alapján. Költségvetési eljárás az Európai Tanács és az Európai Parlament előjoga. 60 milliárdot ítéltünk oda, ezt pénzt felhasználjuk, és most azt hallom, hogy ez a 60 milliárd, amely az uniós költségvetésből került odaítélésre az Európai Parlamentnek bizonyos jogalap miatt csak tájékoztatási joggal bír. Hogyan lehetséges ez, Buti úr? Jól értem ezt? Valamit félreértek, vagy rosszul értelmezem a szerződést? Nagyon hálás lennék, hogyha egyértelmű választ kaphatnék Buti úrtól. Thank you very much. Köszönjük, Mulder úr, ezt a tömör velős kérdést. Ki szeretne először választ adni? A legtöbb kérdést azt hiszem a bizottsághoz intézték, de ebben sem vagyok már biztos. Okay. Uh, thank you, uh, thank you again. Köszönöm ismét a kérdéseket. a bizottsághoz intézett kérdésekre akkor megpróbálok reagálni. Az uniós és az IMF e pénzek a programokban megoszlanak, ugye ezt tudjuk. A benchmark az eredeti programban kétharmad, egyharmad volt, a második programban Görögország esetében ez valamennyire módosult különböző okokból, hogyha szeretné, akkor erre is rátérhetünk. Az uniós részben az EFSM és az EFSF pénzek oszlottak meg. Valóban az arány, az EFSF aránya a kezdeti programokban miért volt nagyobb, mint az EFSM-é? Ennek alapvetően két oka volt. Egyrészt az EFSF teljesen új intézmény volt. Fel kellett állnia, be kellett indulnia, tehát a hitelfelvétel és hitelkihelyezés, vagy kölcsönfelvétel kölcsönkihelyezés a bizottság részéről már működött, az MFA esetében is e, használtuk ezt a válság elejétől kezdve a BOP, az az a fizetési mérleg segítségintes e, keretében is. Így tehát mi az EFSM-mel készen álltunk, míg az EFSF még nem volt teljesen indulásra kész. Ami még fontosabb volt, ahogy az utolsó kérdésben a képviselő úr jelezte, amikor 2010 májusában az éjszaka közepén döntést kellett hoznunk, mielőtt a tokiói tőzsde megnyitotta volna kapuit. Voltak jó döntések, és voltak kevésbé jó döntések. 440 milliárdot kötelezettségvállalásra került sor az FSF-re vonatkozóan, de annak érdekében, hogy megvédjük a AAA besorolást, tartalékokat is kellett képeznünk, amelyek de facto csökkentették magát a tűzerőt, felére csökkentették a tűzerőt. A kamatlábak esetében a kölcsönfevő országokra vonatkozó feltételeket az elején igen magasra tettük a lécet, és később rájöttünk, hogy nem ez volt a legjobb megoldás, és a feltételeket később megváltoztattuk az EFSF 1.0 változata drágább volt, mint az EFSM. Ezért annak érdekében, hogy valóban hatékonyan segítsünk az érintett országokon, a tanács úgy döntött annak idején, hogy az EFSM források nagyobb mértékben, és az EFSF források kisebb mértékben kerülnek majd felhasználásra. Majd az EFSF 2.0 változatában módosultak a feltételek, és így már az e FSM, EFSF e, arányok is később változtak, így könnyítve a kölcsönfevő országok életét. Ne felejtsük el azt sem, hogy miközben az EFSM 60 milliárd euró fölött rendelkezik. A jelenlegi ESM források Írország és Portugál esetében kevesebb, mint 36 milliárd, ez az odaítélt pénz, és nincsenek arra vonatkozó tervek, hogy további ...2012. júliusát követően tovább használjuk ezt a pénzt, amikor az ESM teljesen átveszi eh, ezt a válságkezelő mechanizmus szerepet. Az uniós eh, költségvetés milyen mértékben érintett? Nos, a eh, fizetési mérleg mechanizmuson belül 50 milliárd dot kétszer is megdupláztuk és 11,4 milliárdot ítéltünk ez ideig oda. A 122-es cikkkel kapcsolatos kérdésre reagálva elmondhatom, hogy valóban ez a jogi jog alapja az ESM létrehozásának, és a szerződésből olvasva idézzem. A 122-es cikk második bekezdésében, amikor egy tagállam nehézségben találja magát, vagy komoly nehézség fenyegeti, például természeti katasztrófa, vagy különleges eh, eh, körülmények állnak el, amelyről nem tehet. A tanács javaslata alapján az Európai Bizottság bizonyos feltételek mellett uniós pénzügyi segítséget adhat az érintett tagállamnak. A tanács elnöke tájékoztatja az Európai Parlamentet erről a döntésről. A jogalap tehát a 122-es cikk egyértelműen eh, fogalmaz a parlament szerepét illetően. Meg kell, hogy mondjam, hogy az EFSM jogalapját az Európai Parlament állásfoglalását követően eh, döntöttük el, amely felszólított az Európai Bizottságot arra, hogy 122-es cikk alapján hozzon létre egy ilyen eh, válságmechanizmust. Bár eredetileg ez a cikk csak természeti katasztrofák esetében került volna alkalmazásra. Köszönöm. I would like to briefly add to... Szeretnék néhány szót hozzáfűzni ahhoz, amit Márko Buti mondott az FSF és az SM közötti megoszlásról. Ami a költségeket illeti, azt láthattuk eleinte, hogy az FSF-et gyakorlatilag egy átmeneti eszközként hozták létre, és voltak jogi követelmények, különösen egy bizonyos tagállamban, amely szerint az EFSF-et akkor lehet csak működésbe hozni, miután más forrásokat már kimerítettek. Éppen ezért az E úgy határoztunk, hogy először is az ESM-hez kell fordulni, utána pedig az f hez Ez egy politikai megfontolásból született tehát, amely azon felül, amit Márko Buti mondott, szintén szerepet játszott. És az FSF annak, érdekében, annak ellenére, hogy időlegesen hoztuk létre, 2013-ban, illetve 2012-ben nem szűnik meg teljes mértékben, továbbra is létezni fog, mindaddig, amíg lesznek források és eszközök, amelyekkel rendelkezik az FSF, és továbbadom a kérdést a kollégának. Hogy a technikai magyarázatra vonatkozó kérdést megválaszoljam, hogy miért is Luxemburgba helyeztük a székeit az FSF-nek. 2010-ben különböző tényezők befolyásolták a döntést, az EFSF-et gyakorlatilag egy nagyon kis intézménynek szántuk méretét tekintve. Kevés munkatársat szeretünk volna csak alkalmazni, tulajdonképpen sok-sok feladatot az Európai Beruházási Bank látott volna el a tervek szerint, amely, az euró, amely Luxemburgban található. Ez volt tehát az elsődleges oka annak, érdek- annak hogy Luxemburgba helyeztük az FSF székhelyét. Egy egykori, a Beruházási Bank egykori egyik épületébe helyeztük az intézményt a könnyebb együttműködés és koordináció érdekében. Több ilyen technikai jellegű javaslatot tettek a tagállamok, arra vonatkozóan, hogy miért lenne hasznos Luxemburgba tenni a székhelyet, tehát gyakorlatilag gyakorlati megfontolások irányították ezt a döntést. A második kérdés a PricewaterhouseCoopers jelöltük ki külső könyvvizsgáló cégünknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérném a kollégákat, hogy a második körben rövid kérdéseket tegyenek fel, mert kevés az időnk. Andreasen kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem van. Az első az FSM-re vonatkozik. Csőd esetén tagállami hozzájárulásokra lenne szükség, ez hangzott el. Nem úgy van, hogy tulajdonképpen a tagállamok garantálják a 60 milliárdot, és nem az EU költségvetés ellennek a hátterében? Jó lenne, hogyha tisztázni lehetne ezt a kérdést hiszen adott esetben talán meg kellene vizsgálni a tagállamok azon képességét, hogy finanszírozzák az esetleges csődöt. A második kérdés, hogy az FSF miért vesz részt 2012. júliusa után is hitelnyújtási tevékenységekben, annak ellenére, hogy az ESM már létrejött. Van ennek valamilyen konkrét oka? Emellett elmondta azt is, hogy ugyanaz az igazgató tanács és ugyanazok a munkatársak állnak a két intézmény hátterében, ugyanazok a könyvvizsgálók is. És a harmadik kérdésem, a politikai előfeltételrendszerre vonatkozik. A szabályok megfelelésének monitorozása volt ugye a szerepkör, az előfeltétel, illetve feltételrendszer meghatározása egy teljesen más szerep, és ehhez kapcsolódik még egy kérdés, az európai szemeszternek lenne-e valamilyen szerepe a politikai előfeltételt meghatározásában? Köszönjük szépen, Jens Gájár a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr, több kérdésem van, azt hiszem rövidek. Az első, Avi úrhoz irányul, itt az érdekkonfliktus kérdése merül fel, az érdekkonfliktusok kérdésének tisztázásánál nemzetközi szabványokhoz igazodnak-e az OECD definíciójára hivatkoznak-e, vagy van-e saját elképzelés az ESM-nél azt illetően, hogy az érdekkonfliktust hogyan lehet definiálni, és milyen megoldási mechanizmusok vannak ebben az esetben. A mi, a mi tapasztalatunk európai parlamenti képviselőként, hogyha valaki a tagállamoktól egy olyan javaslat, egy javaslatnál gyengeségeket megállapítja, akkor érdekelne, hogy az ISM-nél hogyan oldják meg az ilyenfajta konfliktusokat. A második kérdésem valamennyi intézményre vonatkozik, illetve Buti úrra is. Az adminisztrációs költségek érdekelnek az önök intézményeinél. Milyen, mekkorára becsülik ezeket? Világos, hogy a bizottság adminisztrációs költségeit kiviseli, de hogy azzal kell számolnunk, hogy a kiegészítő feladatok keretében a bizottságnál, ezen feladatoknál az adminisztrációs költségek az EU-nál növekedni fognak, és a harmadik kérdésem szintén Buti úrhoz címzem. Némileg csodálkoztam optimizmusán a visszafizetések automatizmusát illetően, amelyet a tagállamoktól várnak. Tehát minden költségvetés elemzési szakértő tudja itt ebben a teremben, hogy jelenleg hatalmas problémák vannak, hogy ezeket a pénzeket visszaszerezzük a tagállamoktól, hogyha az európai költségvetés nehézségekbe kerül, mint például az év végén megtörtént, amikor körülbelül még 4 milliárd volt a kasszában, de 15 milliárdos szemlát nyújtott, szemlákat nyújtottak be a tagállamok a struktúrás alaphoz, Tett egy rövid mechanizmus keretében az adósságtörlesztés elmaradása esetén az EU költségvetés kockázat tehát hogyan lehetne csökkenteni a tagállami befektetések révén. Nem vagyok meg er, meggyőződve arról, hogy egyet tudok érteni az ön optimizmusával e tekintetben. Végezetül a PVC egyik tanulmányában van egy ajánlás az Európai Parlament irányában, a költségvetés ellenőrzési mechanizmusok tárgyában, az EFSM esetében, tehát itt javaslatok vannak, és itt felmerül a kérdés, hogy a bizottság milyen idő kereten belül lenne kész arra, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja. Köszönöm. Elnök, köszönöm Gájer kolléga. Az utolsó felszólalként ebben a körben Odi kolléga kap szót. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Hogyha jól értettem ezt a 60 milliárdot, amelyet az európai költségvetésből használnak fel, tehát mi most garanciavállalóként működünk, Szeretném tehát tudni, hogy mi a helyzet ezzel a garanciával, mert jelenleg 0,3-0,5% között van az ilyen garancia vállás költsége. Most ezen garancia vállás kedvezményezetje fizette nekünk ezért a kötelezettségvállalásunkért. Meglepődtem, hogy a hitel minősítési ügynökségek lehetővé teszik az európai költségvetés számára, hogy ilyenfajta értékű garanciát nyújtsunk. A második megjegyzésem az Európai Bizottság szolgálatként ellenvetésekkel állt a nemrégiben létrehozott Európai Bankhatóság esetében, amely szabályozásokat alakíthat ki kormányközi eszközökre vonatkozóan, amelyeket létrehoztunk, tehát ezek tárgya a pénzügyi stabilitás megőrzése lenne. Az Európai Parlament nagyon széles körben megszavazta ezeket a javaslatokat, az Európai Bizottság pedig a jogalap miatt ellenvetésekkel élt. Szeretném tudni, hogyha kifejtenék ennek okait. És akar-e javaslatokkal élni annak érdekében, hogy legyen egy nemzetek felett közötti bankfelügyeleti hatósági eszköz. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság már négy éve kéri az Európai Beruházási Bank szabályozását, ez elveszítette a 3S minősítését, és semmiféle független bank szabályozó hatóság felügyelete alá nem tartozik. Tehát a bizottság itt is visszautasította a javaslatunkat, szeretném tudni, hogy miért tette ezt, és szeretném tudni, hogy szándékozik-e kiterjeszteni ezen a hatóság hatásköreit egy kiegészítő jogalap alapján. Elnök, köszönöm, Odi kolléga. Ezek kicsi hosszasabb kérdések voltak, kérem a rövid válaszokat. Ki kezdi? Tessék. Röviden reagálnék akkor tehát arra, hogy az EFSF folyamatos használata hogyan alakul. Folytatnám, csatlakoznék ahhoz, mhm. amit eh, Marco Buti mondott, illetve mire utalt, az Eurogroup döntését a jelenlegi pénzügyi gazdasági helyzet kontextusában kell vizsgálni. A nemzetközi közösség és a piac, illetve a szakpolitika formálók véleményét figyelembe kell venni, miszerint szükséges, megfelelő tűzfalakat létrehozni. A jelenlegi kötelezettségvállalásokat az EFSF e, látja el, amíg az ESM tűzfala fel nem épül, anélkül, hogy a meglévő programokra az ESM e, pénzekhez nyúlnánk, így tehát 500 plusz 200 plusz e, ról beszélünk az új tűzfal esetében, igen, magasra épült, a meglévő görög eszköz mellett. A jelenlegi makrogazdaság és pénzügyi környezet tehát befolyásolja a dolgok alakulását. Nagyon fontos és egyértelmű az is, hogy az ESM keretében nagyon szigorú feltételekhez kötjük a segítségnyújtást, akár csak azt az EFSM vagy az EFSF esetében tettük, összevethető kell, hogy legyen ez, ahogy azt a PricewaterhouseCoopers jelentés is említi, a meglévő uniós keretbe illeszkednie kell, és a vonatkozó uniós szabályoknak eleget kell tenni. A kollégám folytatja, nos igen, talán az ESM-mel kapcsolatban annyit mutatok, hogy akárcsak az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank a saját költségeit fedezi, tehát lesz nyeresége és lesz vesztesége, lesznek bevételei, ha úgy tetszik, és ezek a bevételek állják majd a költségeket. Alapvetően nem profitorientált intézményről beszélünk, ugyanakkor akár csak más nemzetközi pénzügyi szervezetek lesz saját nyereségveszteség elszámolása. Ami az összeférhetetlenséget illeti, az ESM működési szabályzatában a bevált nemzetközi gyakorlatot követjük, tehát a jogászok, tagállamok vizsgálják, hogy más nemzetközi intézményekben mi a bevett gyakorlat az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Végezetül az auditorok kérdése, hogy az EFSM és az ESM auditori ugyanazok lesznek-e. Kicsit más a felépítés, hiszen az egyik esetben e, magáncégről beszélünk, amelynek e, kötelező, hogy auditorral rendelkezzen. PricewaterhouseCoopers ebben az esetben ez változhat. Az ESM esetében lesz egy könyvvizsgálói testület, öt tagból áll, majd kiválasztanak egy ilyen eh, törvényileg előírt auditort, nyilván egy tender keretében, tehát nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarról az auditorról beszélünk, és még egyszer mondom, az audit rendszer felépítése teljesen más, nem magáncégről van szó, de ez majd csak július 1-ét követően, amikor az első ember valóban feláll, akkor beszélhetünk majd erről, majd meglátjuk, hogyan alakul. Köszönjük! Eh, Manevur, úr, Boti úr, Köszönöm, elnök úr. Fontos, stimuláló kérdések ezek. Megpróbálok rájuk érdemben reagálni. Először is. Azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok vagy a költségvetés, a tagállamokat vagy a költségvetést terhelik -e ezek a pénzek? Hát ez jó kérdés. Az uniós költségvetésnek van egy úgynevezett PM sora, amely erre vonatkozik. Ezt Az a tény, hogy a tagállamoknak kötelező ilyen pénzekre így kötelezettséget vállalni, ahogy azt korábban jeleztem, az Európai Bizottság saját kincstárát használja erre, illetve hogyha szükséges, akkor a 1150 per 2000-es rendelet 12-es cikkének 3-as bekezdés alapján járna el. Ahogy azt jeleztem, ez szabályozza azt, hogy az SMS, e sm e esetében 14 nap a türelmi idő, arra, hogy a tagállamok eh, fizetési kötelezettségnek eleget tegyenek, és hogyha egy korai figyelmeztetést eh, kiadnak, hogy ez a kifizetés eh, vagy törlesztés nem érkezik, akkor a 12-es cikk 3-as bekezdését léptetnénk életbe. A második mm, válaszom az Európai Bizottság számára a a szigazgatási költségek hogyan alakulnak. Nos, ahogy azt említettem, megpróbáltuk mindenképpen hozzáigazítani a feltételrendszert az EFSM-en belül, az EFSF-en belül, az EFSM-en e belül, az ESM-en belül, amennyire lehet ugyanazokat a feltételeket használni, hogyha egy programra vonatkozik egy, egy feltétel, akkor független attól, hogy mely eszközből finanszírozzuk, ugyanazt a feltételt érvényesítjük, így tehát egyszerűsödik az Európai Bizottság felügyeleti kötelessége is. A Sixpack 6 csomag esetében a kondicionalitást, a feltételeket er-, erősebbé tisztábbá, világosabbá, határozottabbá tettük, mint korábban voltak, és pontosan azt a célt szolgálja ez, hogy a programokat <clears throat> teljes mértékben végrehajtsuk, illetve hogy eh, preventíven járjuk el, tehát megelőző eh, módon, hogy a tagállamokat ne hitegessük, eh, egyértelműen fogalmazzunk a szigorú körülményekkel kapcsolatban. A TUPEC, az az a kettős csomag, amelyről most folyik a tárgyalás a tanács és a parlament között az Euró együttdöntés keretében, ugye említettem a bizottság új rendelet javaslatát, így tovább szigorítottuk a feltételeket, és ezt a programozási időszakot követően is folytatjuk, abban az időszakban, amikor az ember azt gondolná, hogy az ilyen felügyelet már, már nem lenne ugyanolyan szigorúan végigvive, már pedig nem így lesz, hanem ezt követően is ugyanolyan szigorúan nézzük a feltételek teljesülését. Így illeszkedik tehát a sixpack, a 6-os csomag, a 2 a 2-es csomag, illetve ez a kondicionalitás, vagyis feltételrendszer rendszer a programok végrehajtásához. Mm, the, um, EU budget. Az uniós költségvetés, illetve a hitelbesorolás, Nos, a főbb hitel minősítő intézetek az Európai Unió költségvetését triplára sorolják, elsősorban a hitelképességre alapozva, illetve a 27 tagállam alapján, illetve a hitel törlesztési képesség terén eddig mutatott teljesítmény, illetve a jelenlegi, illetve jövőbeni teljesítmény alapján. A legfrissebb elem pedig ez a pénzügyi védőmechanizmus csomag, amire épül az EU 3A besorolása. A hitelminősítő intézetek természetesen ezen kívül odafigyelnek arra is, hogy mik a lehívható források, tehát mennyi a mozgástér, az ESM azt hiszem, hogy teljes mértékben indokolja azt, hogy az Európai Unió költségvetése továbbra is triplá besorolást élvezzen. Végezetül az Európai Bankhatósággal, Bankfelügyeleti Hatósággal kapcsolatban a mentő eszközökkel nincs kapcsolata, hiszen ezekre nem vonatkozik ez a rendelet, ugyanakkor az Európai Bankhatóság bizonyos eszközök esetében eh, kap, jut szerephez jut, különösen az EFSF és az ESM keretében kiterjesztett tagállam nyújtható eh, bank újra tőkésítési programok terén. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló vitát. A vezetőség, illetve az EFSF, ESM, EFSM és az ESM vezetőségének szempontjára összpontosítottunk, most rátérünk a számbevőszéki álláspontra. Sok-sok vetülete van ennek a dolognak, más szempontokat is megvizsgálhatnánk, de hát lassan kifutunk az időből, és a következő napi rendi pontunkra is majd előbb-utóbb rá kell térnünk. Most tehát a számbevőszéki álláspont lesz a fő téma. Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy önt itt üdvözölhetjük, Kálléra úr. Javasolnám, hogy kezdje az előadásával, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők, tisztelt meghívottak. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és Ivanova asszonynak is, amiért megszervezték ezt a meghallgatást, amelyet nagyon fontosnak tartok, és köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Számvevőszék részéről felszólalhatok itt ma. A meghallgatás megszervezése, annak a meghallgatás kezdeményezése, a pénzügyi támogató mechanizmusok céljait, működését és felügyeletét illetően nagyon nagy örömünkre szolgál. Nagyon örülünk, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom ugyanis, hogy lehetőséget teremt arra, hogy megbeszéljük az ezekhez kapcsolódó kérdéseket, hogy, és hogy elősegítsük a kölcsönös megértést, talán ez utóbbi szempont a legfontosabb. Előfordulhat, hogy az előadások átfedik egymást, lehet, hogy majd megismétlek olyan dolgokat, amelyeket mások már elmondtak, elnézést kérek ezért, elnök úr, de hát ez azt mutatja, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben egyetértünk, és amelyeket hasonlóképpen szemlélünk. Az európai számvevőszék számára már 2010-ben világosá vált, hogy a figyelem középpontjába kell, hogy kerüljenek azok az alapelvek, amelyek a közpénzek kezelését irányítják. 2010 novemberében Fáronpoly úr figyelmét felhívtuk ezen kérdésekre, sőt, 2011 májusában közé tettünk egy álláspontunkat ismertető dokumentumot, amely szintén érintette a szóban forgó kérdéseket. Ezen felül 2011. októberében az Európai Unió vezető auditáló intézményeivel együtt tovább elemeztük és részleteztük ezeket az alapelveket egy állásfoglalásban, amelyet a kapcsolattartó bizottság tett közzé. A három alapelvünk nagyon egyszerű, az első az átláthatóság, a második az elszámoltathatóság, a harmadik pedig a nyilvános ellenőrzés vagy audit. Az átláthatóság azt jelenti, hogy megbízható és közérthető információk legyenek hozzáférhetőek, ami a közpénzek elköltését illeti. Az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy gyakorlatilag ellenőrzést gyakorolunk a döntéshozók és az egyéb felelősök fölött. A nyilvános audit, illetve ellenőrzés azt jelenti, hogy információkat szolgáltatunk a közpénzek elköltéséről és a kockázatokról. Az európai számbevő készen áll arra, hogy szerepet vállaljon ezen három alapelv érvényre jutásában. A mi szemszögünkből szemlélve a számvevőszék könyvvizsgálati kötelezettségei és jogosítványai három fő kategóriára oszthatók, három a három eszköz vonatkozásában. Vannak közös elemeik, természetesen, de vannak jelentős eltérések is, amelyeket az előttem szólók is kiemeltek. Az elfesemmel kezdeném, és a fizetési mérleg támogatással. Nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott. Ezek az Európai Unió szerződésének keretében működnek. Az Európai Bizottságnak világos szerepe van abban, hogy működtesse ezeket az eszközöket. Az Európai Unió költségvetésén keresztül történik a pénzmozgást, és az Európai Unió pénzügyi kimutatásaiban szerepelnek az eszközök és források. Bármely hitelnyújtási művelet esetében így van ez, amely az Európai Unió költségvetésének keretein belül történik. Mint ahogyan korábban elhangzott, itt a számbevőszéknek teljes auditálási jogosítványai vannak, és az éves megbízhatósági nyilatkozat keretein belül látja el feladatait. Így volt ez 2008-at követően. Ekkor alkalmaztuk első ízben a fizetési mérleg támogatást az euróvezeten kívüli tagállamok esetében. Az éves könyvvizsgálati felelősségünkön felül jogunk van arra, hogy adott esetben teljesítményvizsgálatot végezzünk, és megvizsgáljuk a szabályoknak való megfelelés fennállását, vagy hiányát, és ezzel kapcsolatosan külön jelentéseket készítünk. A 2012-es munkaprogramunkból kiderül, hogy hamarosan a fizetési mérleg támogatás esetében és az FSM esetében is ilyen jelentést fogunk közzétenni. A második pont a görög hiteleszközre és az FSF-re vonatkozik. A szembevőszék szerepét itt nem a szerződések határozzák meg, legalábbis nem közvetlenül. Ezen eszközök, ahogyan már elhangzott, nem érintik közvetlenül az Európai Unió költségvetését. A, az euróvezeté államok azok, amelyek főként részt vállalnak ezen eszközök irányításában, és a nemzeti források forognak itt kockáz, kockán. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak kulcsfontosságú szerepe van a, ezen eszközök irányításában, így például a hitelnyújtási feltételek meghatározásában és a monitorozásban. Mivel az Európai Számvevőszéknek szerepe van abban, hogy felügyelje az EU intézmények pénzügyi tevékenységét, valamint az Európai Központi Bank műveleti hatékonyságát is, ezért közvetett módon, valamilyen módon mégis el tudjuk végezni ezen eszközök könyvvizsgálatát, ellenőrzését is. Itt azonban korlátozottak az eszközeink. Gyakorlatilag prioritásokat kell meghatároznunk nyilvánvalóan az erőforrásaink hatékonysága, hatékony felhasználása érdekében. Harmadsorban itt van az ESM, ez a legújabb mechanizmus, az Európai Stabilitási Mechanizmus, amely, ahogyan már elhangzott, állandó utódja lesz az e FSM-nek és az e FSF-nek, amely időlegesen jött létre. Az átmenet re vonatkozóan hallottunk már néhány megjegyzést. Azt gondolom, nagyon fontos lehetné, hogy egyelőre még nem határoztuk meg pontosan, hogyan is fog ez az átmenet lezajlani a gyakorlatban. Az ESM auditálásáról többet hallunk majd a német szövetségi számvevőszék képviselőjétől, így nem fogok részletekbe bocsátkozni ezzel kapcsolatosan, de az európai számvevőszék szempontjából szeretném hangsúlyozni, hogy nincs jogunk az ESM könyvvizsgálatára. Ez világos, ugyanakkor azonban, ahogyan Hanner úr, Ánev úr előadásában már hallhattuk, jelölni, mi leszünk a jelölői az egyik könyvvizsgálói testületi tagnak, ami rendkívül fontos módon kiegészíti az ESZ el sem elszámol, elszámoltathatóságra vonatkozó szabályokat, amelyeket a felülvizsgált ESM szerződés fektetett le. Az FSF-hez hasonlóan az Európai Bizottság itt is kulcsfontosságú szerepet játszik majd a gazdasági konvergencia programok működtetésében és felügyeletében. A szerződéseknek megfelelően szerepéhez, szerepköréhez tartozik majd a megfelelő, szabályoknak való megfelelő és ellenőrzése többek között, és itt ismét csak az Európai Számbevőszék eh, közvetett szerephez jut. Hogyha megnézzük, hogy a gazdaság és pénzügyi válság milyen eh, kihívásokkal szembesített bennünket, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a ma vitánk tárgyát képező mechanizmusok egy szélesebb körű válaszadás részét képezik. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezen mechanizmusok célja az európai gazdasági irányítás javítása, ide tartozik az európai szemeszter, amelyről a kapcsolattartó bizottsággal volt egy fontos megbeszélésünk. Ide tartozik a hatos csomag és a fiskális paktum is. Ugyanakkor a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályozás reformja is megtörtént, valamint a felügyeleti reform is, amelynek során létrejött három új felügyeleti intézmény, amelyek esetében az Európai Számvevőszék felelőssége a könyvvizsgálat elvégzése. Mindezen intézkedések számára a statisztikák minősége rendkívül fontos, ezért az Európai Számvevőszék jelen pillanatban vizsgálja az Eurostat hatékonyságát, a tekintetben, hogy megbízható és hiteles európai statisztikákat állítson össze. Az európai számbevőszék és az EU intézményei nek felelőssége, hogy hozzájáruljanak a hatékonyság nyilvános elszámoltathatósághoz, az átláthatósághoz és a könyvvizsgálathoz, azaz audithoz, annak érdekében, hogy a közpénzek elköltése hozzájáruljon az EU célkitűzésének eléréséhez. Ahogyan eddig is tettük, továbbra is megtesszük a szükséges hozzájárulást a magunk részéről, de nem csak a gazdaság és pénzügyi válságra nyújtott válasz tekintetében tesszük ezt meg, hanem gyakorlatilag felmérjük az Európai Unió politikáinak fejlődését és azok hatását az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra és a könyvvizsgálatra. Visszatérve az ESM-re, ez egy kormányközi jellegű eszköz, amelynek a létrejöttét az motiválta, hogy az euróövezet integritását megvédjük, és ezzel az Európai Unió gazdaság és monetáris uniójának az egyik fő pillérét. Mielőtt befejezném, szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzeti könyvvizsgáló intézmények és az Európai Szembevőszék közötti együttműködés sikeres volt mindedig, mind ami a kapcsolattartó bizottsági munkát, mind ami az euróvezeti tagállamok közötti munkát illeti. Az együttműködés révén sikerült közös álláspontokat kidolgozni, amely nagy hatással volt a módosított ESM szerződésre, valamint a jelenleg tervezett formájában létező működési szabályzatra. Szeretnék külön köszönetet mondani a német kollégáimnak, amiért vezető szerepet vállaltak mindebben. A pozitív eredmények azt mutatják, hogy a közös, a szoros együttműködés nagyon jó eredményeket szül. Az Európai Számvevőszék részéről szeretném önt biztosítani, elnök úr, és szeretném biztosítani a szakbizottsági tagokat is, hogy feladatunknak tekintjük, hogy támogassuk ezen szakbizottság munkáját, amikor a közpénzekkel kapcsolatos könyvvizsgálatról és elszámoltathatóságról van szó. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Thank you very much, uh, Mr. Caldeira. Köszönjük <clears throat> Caldeira úrnak nem csak a bevezetőjét, az európai eh, auditálási mechanizmusokkal kapcsolatban, hanem eh, azt is köszönjük, hogy valamilyen átlátható módon működik az örök intézmények. Köszönjük tehát még egyszer. Eh, Nos, az európai szintről az ellenőrzési lehetőségeket és kihívásokat, illetve európai szemszögből áttérnék a nemzeti szemvevőszékek szempontjaira, és következőként Holst Ebbet szeretném üdvözölni, aki a Német Szövetségi Szemvevőszék tagja, a Nemzeti Parlament Államhasztatási Bizottságával való kapcsolattartásért felelős osztály vezetője. Most itt a német szemvevőszék Dieter Engels képviseletében van itt. Üdvözöljük Önt körünkben, Önni a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Ivanov asszony, hölgyeim és uraim, köszönetet mondok a lehetőségért, hogy itt részt vettek ezen a meghallgatáson. Át kell adnom elnökünk dr. Engels üdvözletét önöknek, aki nagyon hálás volt és nagyon örült annak, hogy a külső pénzügyi ellenőrzés kérdései, amelyek a védőanyókkal összefüggenek, ezen körben is megvilágíthatóak lesznek nemzeti szemszögből. Az eddigi vita és a beszámolók a bizottság képviselői részéről, valamint a védőernyők képviselői részéről megmutatták, hogy ezek a támogatási intézkedések az euró részére nem csupán európai pénzeket, tehát a bizottság, a tanács és a parlament pénzét veszik igénybe, hanem nagy mértékben természetesen a nemzeti költségvetéseket is igénybe veszik, hatalmas garanciális kötelezettségeket jelentenek ez, ezek az euróvezeti tagállamokkal, mindez tagállamoknak mindezeket szerződésekkel alapozták meg, és ez felveti azt a kérdést, hogy ki ellenőrzi ezeket az állami pénzeket, nemzeti szemszögből is felvetődik ez a kérdés. Európában, országainkban a, az állami közpénzek elköltését független szemövőszékek vizsgálják, és ezek a parlamentüknek számolnak be ezen vizsgálódások eredményéről. És magától értetődően ezzel ellátják a külső pénzügyi ellenőrzés feladatkörét is amely az állami pénzek esetében szükséges és általános szabvány. Ezért aggodalommal tapasztaltuk a német Bundestagban, a Költségvetési Szakbizottság ülésén júliusban, amikor is először került oda a szerződés első tervezete, és megállapítottuk, hogy ebben a szerződésben semmiféle mandátum nincs egy független külső pénzügyi ellenőrzés céljaira, tehát egy ilyenfajta ellenőrzést nem irányzott elő a szerződés. Noha volt egy belső ö, vizsgálati bizottság és egy záró ö, vizsgálat, voltak rendelkezés, rendelkezések viszont a külső ö, független vizsgálat tárgyában nem szerepeltek a szerződésben. Nos, ezt összhangba kell hozni a nemzetközi szabványokkal, amelyeket a legfelsőbb ellenőrző szervek érvényesítenek nemzetközi területen is. Különösen az ISA 5000 szabványban az szerepel, hogy a nemzetközi intézmények, amelyeket állami pénzekből finanszíroznak, a független ellenőrző szervek vizsgálatának tárgyát kell, hogy képezzék. Ezek a szabályszerűséggel is foglalkoznak a pénzek felhasználását, illetően valamint a gazdaságosság kérdéseivel is. Ezek tehát a nemzetközi szabványok röviden összefoglalva, hogyha nemzetközi intézményekről van szó, és ezek külső pénzügyi ellenőrzéséről. Pénzügyminiszterünk tájékoztattuk erről a hiányosságról, és a költségvetési szakbizottságunkban is kifejtettük ezt a problémát. Érdeklődéssel vették ezt tudomásul, a pénzügyminiszter, illetve képviselője aztán arra kért minket, arra szólított fel minket, hogy foganatosítsunk kezdeményezéseket, hogy lehetőség szerint a többi európai szemvevőszékkel, az európai szemvevőszékkel javaslatokat terjesszünk be ezen hiányosság meghaladására. Egy találkozóra került sor a tavalyi év szeptemberében, amelyen részt vettek az európai szemvevőszékek, illetve az európai szemvevőszék képviselői. A találkozó célja az volt, hogy Először is egy javaslatot terjesszünk be egy külső pénzügyi ellenőrzés létrehozására a szerződésen belül, azt illetően, tehát hogy mit képzelnek el a e tekintetben a nemzeti szemvevőszékek, mit kellene beleírni a szerződésbe, másodszorban pedig világos volt, hogy már nagyon későn avatkozunk be ezzel, hiszen az első változatát a szerződésnek már aláírták, tehát sürgősen lépéseket kellett foganatosítani, hogy ezt beillesszük a szerződésbe. A szemvőszékek aztán további egyeztetések során négy kulcspontot dolgoztak ki egy ilyen külső pénzügyi ellenőrzés tárgyában. Az első egy független vizsgálati testület létrehozása maximum öt taggal, a legfelsőbb szemvevőszékek részéről, az európai tagállamok részéről ez volt a kiinduló pont. Nos, az a testület a felügyelet és vizsgálati funkciókat látná el a belső audit szervvel és az árszámadással foglalkozókkal szemben, ezen túlmenően a ö, pénzügyi kockázatot és a program menedzsmentet is vizsgálná a stabilitási mechanizmus illetően, és beszámolna erről a parlamenteknek, illetve a kormányzó tanács tagjainak. Az európai, az euróvezetbeli szemvevőszékek ezen kezdeményezésére Kaldeira úr már rámutatott, van egy kapcsolattartó bizottság a legfelsőbb szemvevőszékek részéről, valamennyi euróvezeti szemvevőszék és az Európai Szemvevőszék októberben megvitatta ezt, és valamennyi testület részéről teljes körű támogatást kaptunk e tekintetben. Kaldeira úr akkoriban a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet is arra intette, hogy vegyük, vegyék tekintetbe ezt a javaslatot. Németországban, de más euróvezetbeli országokban is a nemzeti parlamentek és a pénzügyminiszterek intettek arra, hogy mindenféleképpen tudatában kell lennünk egy ilyen szabályozás fontosságának. Ez a találkozó mindenképpen eredményes volt, hiszen van most már egy 30-as cikk az ESM szerződésben, és ez a 30-as cikk lényegében magában foglalja azokat a kulcs kérdéseket, amelyeket mi annak idején az európai szemvevőszékek, illetve az európai szemvevőszék részéről javasoltunk. Nos, létrejön tehát ez a vizsgálóbizottság öt taggal, nem mindenki a nemzeti számvevőszékek részéről jön, ketten a nemzeti számvevőszékek részéről. Nagyon örülünk, hogy az Európai Számvevőszék állandó mandátummal rendelkezik a e tekintetben, és aztán további szakértők is tartoznak majd ehhez a testülethez. Azt hiszem, hogy ez szükséges is lesz ezen testület munkájához fontos, hogy ezen tagok a mandátumukat személyesen látják el a nemzeti számvevőszékek által kinevezett személyek ad personam járnak ott el, ez szerepel is a szerződésben, nem fogadnak el utasításokat az őket kiküld, kiküldő szemvevőszékektől, tehát ez egy nagyon személyes mandátum, a kijelölt személyek, tehát így látják el feladatukat, vannak követelmények a képesítéseiket illetően, ezek kifejezetten szerepelnek a szerződésben, és mindez azt a célt szolgálja, hogy ezen testület megfelelően ellássa a munkáját a bizottság a kormányzók tanácsát is tájékoztatja ezen vizsgálódások eredményéről, mely anyagot megkapja majd a, megkapják a nemzeti parlamentek, az euróvezet tagállamainak parlamentjei, valamint ezen országok szemvevő székei. Ez nem egy kifejezett szabályozás, nem tudom, hogyan lesz majd megoldva az Európai Parlamenthez ezen jelentés továbbítása, de az eddigi vita során világossá vált, hogy egy ilyenfajta jelentés biztos, hogy el kell, jusson, el kell, hogy jusson az Európai Parlamenthez is. Tehát, hogyha megnézzük az ESM szerződés 30. cikkét, azt hiszem, hogy ez egy döntő lépés volt a külső pénzügyi ellenőrzés létrehozása tekintetében és ugyanakkor még további cselekvésre van szükség. Ezen év márciusában a nemzeti szemvevőszékek még egyszer találkoztak Bonnban, és javaslatokat dolgoztak ki azt illetően, hogy hogyan lehetne pontosítani a 30-as cikk rendelkezéseit, valamint arról, hogy a véleményünk szerint eddig nyitott kérdések hogyan lesznek majd szabályozhatóak. A javaslatunk ott a tagok hivatali idejét rögzíti, a mi javaslatunk három év, személyesen, tehát három évre nevezendők ki a bizottság tagjai, nem állhat fenn összeférhetetlenség esetükben, a rotációs eljárást a nemzeti szemvevőszékeket a kiküldött tagoknál lehetne alkalmazni, és azt is javasoltuk, hogy a testület gazdaságossági vizsgálatokat is folytathatna. Kérdés, hogy milyen vizsgálati témákkal foglalkozhat, mint például a kockázatmenedzsment, az ESN, ESM-en belül, ez is beleeshetne ebbe a körbe. Nos, ezen a, ja, az ajánláson túlmenően még technikai kérdések is felmerültek, mint például az, hogy a ö, bizottság tagjai hogyan fordulhatnának szakértőkhöz, egy szabályozást kértek, amely kimondja, hogy az ESM ö, ö, tanácsának munkáját támogatni kell, a költség költségekkel kapcsolatos kérdések is felvetődtek, az utazási költségek, a szakértői költségek tárgyában. Nos, ezek olyan javaslatok, amelyek véleményünk szerint még nagyon jól felváltak a jelenleg kidolgozás alatt álló szerződésbe. A javaslatok jelenleg már a szerződést kidolgozó testületeknél vannak, és reméljük, hogy ott majd visszhangra is találnak. Nos, Ennyiben hagynám, köszönetet mondok, és természetesen rendelkezésre állok, hogyha kérdéseket kívánnak feltenni. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen úr beszámolóját, és azonnal az előre haladott időre tekintettel át, is adom a szót a következő előadónak, Jan van den Bosnak a holland szemvevőszék részéről, aki a Fendrik urat képviseli, a holland szemvevőszék alelnökét. Mr. Van den Bos, welcome to our committee. Thank you very much. Üdvözöljük szakbizottságunkban, Van den Bos úr. Vendrik úrnak kérem adja át az üdvözletünket, most pedig megkapja a szót, parancsolja. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Zavaros időkben élünk, hölgyeim és uraim. Tegnap a, a, a, a kormány, és sajnálatos módon az alelnök úr is beteg lett, ezért nem tudott itt lenni. Szeretett volna személyesen itt lenni ezen a meghallgatáson, de sajnálatos módon egészségügyi állapota miatt erre nem volt képes, ezért én próbálom betölteni az ő szerepét. Hölgyeim és uraim, az állami száműszékek felelőssége, hogy az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot biztosítsák akkor, amikor közpénzekről van szó. Ez nem csak a holland számvevőszék véleménye, hanem minden uniós tagállami számvevőszék véleménye, és egy közelmúltban kiadott és a közelmúltban kiadott nyilatkozatainkban ezt többször megírősítettük, a jelenlegi pénzügyi és e, gazdasági válságra vonatkozóan. Az európai stabilitási mechanizmus és más hasonló pénzügyi stabilitási mechanizmusok, amelyeket e, létrehoztak Európában, ezzel soha nem látott közpénzeket e, kötnek le, nem csak eurózóna belüli országokból, hanem nem eurózóna tagállamokból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményekből is érkezik ez a pénz. Annak érdekében, hogy a közvélemény támogatását megnyerjük, átlátható módon kell beszámolni arról, hogy mi történik. El kell számolniuk azoknak, akik ezeket a műveleteket végzik, és valóban nyilvánosan átlátható módon kell auditálni, ellenőrizni ezen pénzek felhasználását. Úgy véli a holland szemvőszék, hogy ezeket az elveket nem vették eléggé figyelembe, meg kell erősíteni az állandó mechanizmusban, mely most kerül felállításra. Hogy konkrétabban fogalmazzak, a véleményünk az, hogy a stabilitási instrumentumok, eszközök esetében három dolgot kell biztosítani. Egyrészt az megfelelő átláthatóságot, ehhez megbízható és aktuális információra van szükség nemzeti statisztikákra, azzal kapcsolatban, hogy mire, hogyan használják fel ezeket a közpénzeket, illetve hogy milyen kockázatnak vannak ezek kitéve. Másodszorban megfelelő elszámoltathatóságot kell biztosítani, tehát nyilvánosan előrizni kell ezeket a műveleteket, a hat a döntéshozókat, illetve a folyamatokat, kezelőket el kell számoltatni. Harmadsorban pedig nyilvános auditot, ellenőrzést kell végezni ennek érdekében, hogy biztosíthassuk a közvéleményt arról, hogy megfelelően használják fel ezeket a közpénzeket, illetve hogy lássák, hogy milyen kockázatok vannak ezzel kapcsolatban, hiszen ez mindennek az alapja. Vizsgáljuk meg most közelebbről az ESM-et. Ez a pénzügyi stabilitási eszköz kormányközi szerződés keretében kerül felállításra az Eurózóna 17 tagállamja által. Egy nemzetközi szervezetként működik majd, amely jog személynek számít majd a nemzetközi közjog értelmében. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tanulmánya is rámutat arra, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek normáit veszik át azok a szabályok, amelyek az ESM működését szabályozzák. Ugyanakkor az ESM nem illeszkedik az Európai Unió intézményi keretébe és jogrendjébe, annak ellenére, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítására szükség volt ahhoz, hogy az ESM létrejöhessen, ezért a holland államtanács vonatkozó véleményében az EUMS 136-os cikkének módosítással kapcsolatban úgy éreztem, hogy ez nem volt véletlen. Az Európai Bizottság, Parlament, <clears throat> Számvőszék és bíróság szerepe és hatásköre az ESM-mel kapcsolatban korlátozott, és ezért a demokratikus és igazságügyi felügyelet fontos rendelkezései sajnálatos módon hiányoznak az ESM szerződésből. Az Európai Bizottság, illetve az LKB e szerepe Elkezdem előről elnézést mondja az előadó. Tehát az Európai Bizottság és az LKB e fontos szerepet játszik majd az ESM működésében, az euró pénzügyi stabilitásának elemzése, a Memorandum of Understanding tárgyalása, a segítséget kérő államokkal, a feltételek megállapítása, amelyek mentén ezeket a, ezt a segítséget nyújtják, illetve a feltételek teljesülésének de figyelembe, figyelemmel kísérése, hogy felsorolom ezeket a feladatokat, Ugyanakkor a hatékony külső ellenőrzés nem biztosított az ESM szerződésben. A 13-as cikk kívül csak a preambulumban utal az ESM szerződés arra, hogy az Európai Bizottság és a Tanács felügyeli majd a programok végrehajtását, ahogy azt az EUMS 121-es és 136 hatos cikk előírja. De ki lesz a felelős azért, hogy az Európai Bizottság valóban elvégezte vonatkozó feladatát? A kormányzó tanács? A könyvvizsgálói testület? szerződés értelmében a 30 cikkes, 30-as cikk alapján a könyvvizsgálói testület az ESM beszámolóit ellenőrizheti, illetve általában a könyvelést. A könyvvizsgálói testület független auditot ellenőrzést végezhet, és minden szükséges dokumentumhoz hozzáférés kell neki biztosítani. A holland kormány véleménye szerint ezek csak alapvető rendelkezések, amelyet majd a működési szabályzatban tovább bővíthetnek, amelyek egyébként most készülnek. A holland parlament alsókamarája ezzel kapcsolatban két állásfogást is elfogadott a közelmúltban. Célja az, hogy valóban nyilvános külső audit ellenőrzés folyik, és az ESM pénzek elköltése valóban átlátható módon folyik. Ahogy német kollégám az nyilvént említette, az tagállamok szemvőszékei szeretnék azt látni, hogyha a könyvvizsgálói testület az ESM működését általában rendszeresen én értékelni, teljesítmény, kockázat, illetve jogszerűség szempontjából is. Er tekintetben már többször hallottuk a hangunkat, remélhetőleg a kormányzatok segítségével valóságban is visszatlátjuk majd ezen elvárásainkat. Azonban, ha ez nem így történik, akkor csak úgy lesz mód az első működésnek ellenőrzésre, hogyha az Európai Bizottság eh, tevékenységét az EUMS eh, szerződéses keret 121 136-os cikke értelműen az Európai Számvevőszék ellenőrzi az Európai Bizottságot a tagállami számvevőszékek nem ellenőrizhetnek egy nemzetközi szervezetet, hiszen alapvetően a nemzeti pénzek elköltését kell, hogy felügyeljék. Így tehát az uniós tagállamok eh, szemvőszékei eh, nem igazán tehetnek többet, mint amit a www.rekenkamer.nl per EU kötőjel governance kötőjel n eh, honlapon teszünk, ami megpróbál rávilágítani arra, hogy mennyire gyorsan alakulnak a dolgok, és így próbálunk nyitottságot biztosítani a nemzeti parlamentek, illetve a közlemény számára. Az Európai Számvőszék számára az első működésének hatását és eredményét auditálni viszonylag új feladat lesz. Az unió bevételeit, kiadásait és bevételeire vonatkozó auditok hatáskörét bizony igencsak restriktív módon értelmezték ez idáig. Az első szempontjából a jelenlegi módszer nem tekinthető hatékony és nyilvános auditálásnak. Lássuk az ESM kormányzás másik két szempontját, az átláthatóságot, illetve az elszámoltathatóságot. Bár vannak kezdeményezések, amelyek arra mutatnak, hogy az ESM kormányzás az audit szempontjából erősödjön, az elszámoltathatóság és átláthatóság szempontjából az ESM szerződés igen gyenge, a mai meghallgatáson kívül ez idáig nem történt semmi sem, ami változtatna ezen az ESM szerződés alapján. Az ESM-nek éves beszámolót kell kiadnia, amelyben az éves elszámolás auditát, kimutatását kell közzétenni, illetve pénzügyi helyzetének negyedéves beszámolóját, illetve a veszteségek és a nyereségek eh, kimutatását tartalmú jelentést kell készítenie. A könyvvizsgálói testület éves jelentést készít, amit a kormányzó tanácsnak benyújt, amit a nemzeti parlamenteknek, a számőszégeknek, illetve az európai számőszégnek megküldenek. Bár aggodalomra ad okot ez a korlátozott mértékű elszámoltathatóság a holland számvőszék úgy véli, hogy még aggasztóbb az, hogy szinte semmiféle információt nem hoznak nyilvánosságra, hiszen így hogyan lehet az európai polgárok támogatását elnyerni ehhez. Szeretnénk például, hogyha a könyvvizsgálói testület által végzett auditok eredménye az internetre kerülne. A holland államtanács az ESM-ről kiadott véleményében hangsúlyozza, hogy a kormányközi struktúra egyik következménye az, hogy az uniós intézményi keretben nem elszámoltatható az ESM, sem annak testületei. Ezen kívül rámutat arra is, hogy gyakorlatilag teljes jogi mentességet élvez, az ESM, az Európai Parlament nem játszik szerepet, nincs önálló auditjoga az Európai Számövőszéknek, és csak az E sem tagállam által kezdeményezett eljárásban járhat el az Európai Bíróság. A demokratikus ellenőrzés és a, a, a parlamenti felügyelet igencsak korlátozott, hiszen a nemzeti parlamentek csak az ESM rájuk eső részére vonatkozóan kezdhetnek ilyen eljárást, nem az egész el sem működésére. Ez problémás szerintünk, és éppen ezért úgy védjük, hogy a jelenlegi kormányközi forma nem lehet végleges, a gazdasági kormányzást ez nem szolgálná, ez csak egy köztes állomás lehet. A holland kormány nem ért velünk együtt, azonban a nemzeti parlamentek irányában történő elszámoltathatóság még így is több, mint az IMF esetében. A holland kormány szerint ugyanis az állami számvőszékek, az európai számvőszék eh, részvételével megfelelő alapot teremt ahhoz, hogy a nyilvános és demokratikus ellenőrzés biztosított legyen az első meretében. A holland eh, számvevőszék Eh, örül annak, hogy a holland kormány szerint nekünk ekkora beleszólásunk van a dolgok eh, alakulásába, ugyanakkor vannak aggodalmaink. Az átláthatóság és elszámoltathatóság igencsak korlátozott esetben, <clears throat> ezek a korábban említett aggodalmainkkal eh, közösen az auditálás eredményeinek nyilvánosságra nem hozatalával úgy véljük, hogy a közvélemény támogatását így nehéz lesz eh, megnyerni, éppen ezért itt változtatásra van szükség. Végezetül szeretnénk rámutatni egy másik olyan területre, ahol problémákat láttunk az átláthatósággal, elszámoltathatósággal, és a nyilvános audittal kapcsolatban. Ez pedig az uniós források elkötése a tagállamokban. 17 éve 17 eh, egymás követő évben eh, nem tudott az Európai Számvevőszék minősítés nélküli véleményt adni az uniós alapok elköltésének szabályosságáról, jogszerűségéről. Meg kell nézni, hol vannak a problémák, és ezeket meg kell oldani. Pár évvel ezelőtt a holland kormány úgy döntött, hogy beszámol arról egy éves jelentésben, hogy Hollandiában hogyan költik az uniós forrásokat. Mi felkérést kaptunk a szemvőszékben, hogy független véleményt dolgozzunk ki erről, most hatodjára adunk ki egy jelentést. Ez ideig csak másik három tagállam járt el így, Dánia, Svédország és az Egyesült Királyság. A jelenleg az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament között a pénzügyi rendeletről folyó tárgyalások keretében újra felmerült ez a probléma, és megint csak eh, vitás kérdéssé vált. A tanács egész idáig az Európai Parlament javaslatát nem fogadta el, miszerint kötelező legyen a pénzügyi rendeletben ilyen tagállami nyilatkozatot kiadni, sőt, a még rosszabb, eh, nem hajlandó bármaféle ilyen eh, egyes tagállamra visszavezethető elszámoltatási kötelezettséget bevezetni a tanács, Hogyha így maradnak a dolgok, akkor az olyan, mintha visszatekernénk az, az időt, olyan, mintha vissza repülnénk az időben, és tovább romlana a helyzet. Pedig azt hiszem, hogy önök mellett mi is mindig mindent megtennünk annak érdekében, hogy az elszámoltathatóság és az ellenőrzés javuljon. Az elkövetkezendő években meg kell találnunk a módját annak, hogy az irányítás a kormányzás terén javuljanak a dolgok, az, főleg az uniós költségvetés végrehajtása terén. A külső auditorok szempontjából a legjobb módja ennek az, hogyha koordináltan lépünk fel két szinten, az unió, illetve a tagállamok szintjén. Csak egymással szorosan együttműködve, egymást kiegészítve eh, az uniós és a tagállami szint összefűzésével tudjuk evíteni az átláthatóságot, és újra elnyerni a polgárok bizalmát. Az ESM esetében embrionikus szinten eh, a könyvvizsgálói testületben megvan ennek a lehetőség az elsőmre vonatkozóan, szóval további változásokra van szükség. Ez az, ahol önök szerepét látom. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, hogyha bármiféle kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor kérem keressenek meg eh, bennünket, ha nem is tudunk most erre itt helyben válaszolni, és akkor később írásban tudunk erre reagálni. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük Vandenbóz úrnak. Azt hiszem, jelen pillanatban világos mindannyiunk számára, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos kérdés az, amelyet a meghallgatásunk és a szakbizottságunk itt felkarolt. Fontos ezt megfelelően megvitatni. Fontos, hogy megfelelően elég időt szálljunk rá, ezért a következő napi rendi pontot elhalasztjuk délutánra. Köszönöm Kreten úrnak, hogy ezt lehetővé teszi. A jelenlegi témánk valóban egy nagyon-nagyon fontos téma, ezért most rövid hozzászólásokra van lehetőség. Először is Ivanova jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy szükséges megvitatni ezeket a kérdéseket, hiszen rendkívül fontos témáról van szó. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, és nagyon hálás is vagyok, amiért a Nemzeti Könyvvizsgáló Hatóságok és az Európai Számbevőszék is képviselteti magát ma itt. Nem történik ez meg túl gyakran, de azt hiszem nagyon jó előadásokat hallhattunk, és nagyon komoly agályokat vetettek fel többen, különösen a holland kolléga. Caldera úrhoz intéznék néhány kérdést először is. Ön az előadásában említette, hogy az ESM mint intézmény nem ellenőrizhető, nem vizsgálható, csak is az Európai Bizottság szerepköre, illetve szerepe vizsgálható a számbevőszék által közvetlenül. A múlt évben elfogadott gazdaságirányítási csomag, gazdaságirányítási csomaggal kapcsolatosan van egy kérdésem. Az euróvezeti tagállamok esetében az EU-s költségvetésen keresztül ö, történik a pénzmozgás az EMS felé. Ez azt jelenti tehát, illetve a kérdésem az lenne, hogy ön úgy gondolja-e, hogy itt esetleg az Európai Számbevőszék a bevételek az ESM felé folyó bevételek esetében szerepet játszhat-e? A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy ön azt mondta, hogy 2012-ben a fizetési mérleg támogatás esetében jelentést készítenek. A kérdésem, hogy a szembevőszék az elfesem esetében például terveze a jövőben hasonló könyvvizsgálatot, illetve áttekintést, ami pedig a nemzeti auditáló hatóságokat illeti, érdekelne, hogy mit gondolnak a 32 per 8-as cikkről, amely szerint az e SM eszközeit nem érintik a különböző korlátozások és egyebek. Ez számomra úgy hangzik, mintha teljes immunitásról lenne szó, Hogyha megnézzük a nemzetközi auditálási normákra vonatkozó dokumentumokat, amelyek azt mondják, hogy mindenféle pénzügyi intézmények fölé valamilyen auditáló intézményt kell rendelni, hogyan lehet ezt a két állítást tehát összeegyeztetni? Számomra nehez, nehéz értelmezni ezt a 32 per 8-as cikket, ezért kérném, hogy esetleg világosítsanak fel. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Mielőtt megadom a szót a válaszadásra, szeretném megköszönni Márko Butinak, amiért aktív szerepet vállalt a ma délelőtti meghallgatásunkon. Tudom, hogy vannak más kötelezettségei, és köszönjük szépen önnek, és remélhetőleg eh, hamarosan újra itt üdvözölhetjük önt. első kérdésem, kérdés Caldera úrhoz intézte. A jelentéstevő talán most itt a lehetőség, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdést, Ivanova asszony. Kezdeném a legegyszerűbb kérdéssel, amely legutolsó volt. A 2012-es munkaprogramjában a számvevőszék lefektette, hogy a fizetési mérleg támogatás és az elfesem működésére vonatkozóan jelentést készít, mint ahogyan mondtam, az előbbi esetében 2008 óta készítünk ellenőrzést. Ahogy minden minden az EU költségvetés által támogatott hitelnyújtási tevékenységre vonatkozik. Ez tehát itt semmi újdonság nincsen. Ami az elfes emmet illeti, az első kötvényeket, amelyek garanciáját az EU költségvetés jelentette, 2011-ben bocsátották ki, meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet, elkészítjük az ellenőrzést, a könyvvizsgálatot, és utána az éves jelentésünkben közöljük az eredményeket. Ami a jövőbeni munkákat illeti, természetesen nyomon fogjuk követni, hogy mely prioritásokat határozzák meg a számvevőszék illetékesei. A 2012-es munkaprogram esetében már meghatároztuk a prioritásokat, Az FSM garanciái esetében nyomon tudjuk követni, hogy hogyan tudta az Európai Bizottság eh, ellátni a szerepét, hogyan tudta biztosítani, hogy a tagállamok betartják a Memorandum of Understanding-et. Erre fogunk főként összpontosítani. Ami az EMS auditálását illeti, az Európai Számvevőszék, mint európai intézmény nem rendelkezik könyvvizsgálati kötelezettségekkel, illetve jogosítványokkal az SM ellenőrzésében ami arra vezethető vissza, hogy egy az ESM egy kormányközi szervezet, amely az Európai Uniós kereten kívül jött létre. De ahogyan korábban elmondtam, ami azokat az EU-s intézményeket illeti, amelyek az ESM hitelnyújtási tevékenységében szerepet játszanak, ide tartozik ugye az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank, ahogyan azt előirányozza az ESM szerződés, közvetetten vannak olyan elemek, ahol az Európai Számvevőszék megfontolhatja, ha hasznosnak látja, hogy megvizsgálja a tevékenységeket, illetve a auditáljon. Továbbá, ami a bevételeket illeti, ezek a bevételek nem tartoznak az Európai Unió költségvetéséhez. Az FSM saját forrás elnézést, javítja magát az előadó, az ESM saját forrásait gyarapítják majd. Ezért az ESM könyvvizsgáló grémiuma, illetve testülete privilegizált helyzetben, pozícióban lesz, ő fogja biztosítani azt, hogy a külső független könyvvizsgáló által meghatározott adatok valóban tükrözik a valóságot. Biztosítanunk kell mindenképpen, hogy az Európai Uniós költségvetésen keresztül folyó összegek az ESM saját forrásait gyarapítják, és ezt követően az ESM könyvvizsgáló testületének kell ezt a tényállást megvizsgálnia, illetve az ESM külső független könyvvizsgáló is szintén szerephez jutnak itt. Ennyit szerettem volna válaszként először elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen Caldera úrnak. Azt hiszem a következő kérdés Erb úrhoz intézték. Erb úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdést, amelyet hozzám intéztek. Láthatjuk a 32-es cikkben, hogy ott nem ö, kerül sor a board vizsgálata mandátumának korlátozására. Ez a cikk ö, nemzetközi intézményként a vendéglátó országban szabályozza ezt a helyzetet. A mi értelmezésünk szerint világos, hogy a board korlátozások nélkül hozzáfér a dokumentumokhoz és az információkhoz, amelyeket a független vizsgálathoz szükségesnek tart. Alapjában véve ez egy nagyon messze menő hozzáférési jog. A bor döntésére bízza a dokumentumok bekérését, és azon dokumentumokhoz való hozzáférést, amelyek szükségesek a független vizsgálat elvégzéséhez. Elnök, köszönöm. Fanden... Okay, so I... Fandemúsz úrnak nincs hozzáfűzni valója, akkor a képviselőtársaimhoz fordulok. Sandegard úr az első. Uh, ja, tak. Uh, mit spørgsmål, spørgsmål er til hr. Caldera. Egy Kérdés Keldeira úrhoz. A Fandembos úrtól hallhattuk a holland szemvevőszék tagja részéről, hogy nagyon világosan megfogalmazta álláspontját. Van egy leírás azon hiányosságokat illetően, amiket a nemzeti számvevőszékek megfogalmaztak a nemzetközi audit tekintetében. Érdekelne tehát az európai számvevőszék tapasztalata e tekintetben, hiszen valóban nehéz nemzeti szinten megvalósítani az auditokat az, M, az EMS tekintetében. Egy másik kérdés, amelyet a német és a holland szemvevőszék képviselőihez intézek, éreztem egy nagyon fontos különbséget az önök célkitűzéseiben, azt illetve, hogy hogyan mutatták be álláspontjukat. Nem tudom, hogy itt csak egyszerűen vérmérsékleti kérdésről van-e szó, vagy pedig különböző nézőpontokról, ami a dolgok megközelítését illeti. Szeretném tehát tudni, hogy úgy érzik-e, hogy valóban különböző megközelítésmódok állnak-e fenn. Márciusban volt egy találkozó a szemvevőszékek részére, amelyeket érint az EMS, és szeretném megtudni, hogy hogyan zajlott a vita ezen ülés során. Vannak-e valós megközelítésbeli különbségek a különböző nemzeti szemvevőszékek, illetve a holland és a német szemvevőszék álláspontja között? Köszönöm. Következőként Paul Rübig kap szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy számunkra szintén nagyon fontos a tervezés, hogy a jövőben valami konkrétabb anyagot kapjunk. A jelenlegi álláspont szerint 2000 2020-ig lenne lehetőség arra, hogy az európai szemövőszék egyfajta scoreboardot hozzon létre. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz az ESFS, az ESFM és az ESM további sorsa hogyan ö, alakul az igénybe vett hitelek összege, a garanciák összege és az adminisztrációs költségek. Tehát azt hiszem, hogy a jövő évre vonatkozó üzleti terv nagyon sokat segítene, hogy a tervszámokat itt a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban ellenőrizni tudjuk, hogy vajon a tervezett számadatokat betartották-e, és vannak-e ettől eltérések, és ha vannak ilyenek, miért is léptek ezek fel. A második kérdésem, a pénzügyi ter- keretben zajló tárgyalásokra utal. Nos, mi is történne, hogyha az Európai Parlament a 60 milliárd eurót, amit aztán a pénzügyi keretben kell elhelyezni, ilyen vagy olyan formában. Tehát mi történne, hogyha az Európai Parlament megtagadná a hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az összeget elhelyezzék a pénzügyi keretben? Természetesen a német szemvevőszékbeli kollégához is intézem a kérdést, hogy hogyan is hat a nemzeti költségvetés tervezésre ki ez a kérdés? Vannak-e konkrét számok, hogy a visszafizetés vagy a hiteligénybevétel a német költségvetésre arányszámokban vagy reál összegekben hogyan hat ki? Van -e erről áttekintés, hogy 2020-ig hogyan fog ez kihatni? Elnök, köszönöm Paul Rübig, most pedig Odi kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, két megjegyzés, két észrevétel először a technikai ellenőrzést illetően. Nem tudom, hogy jól értettem el, 30-as cikket illetően az, bizottság, az audit bizottság az öt tagból el, vagy tehát itt öt az el, hogy öt tagból áll ez a bizottság, és magában foglalja az európai Szemvevőszék, illetve a nemzeti Szemvevőszék tagjait. Tehát hány tagról van itt szó? Az a technikai ellenőrzést illetően az állam és kormányfők azt javasolták, és gratulálok ehhez az európai Szemvevőszéknek és a nemzeti Szemvevőszékeknek, hogy reagáltak, az Európai Parlament is kérte, hogy legyen részes fel ennek a folyamatnak, de ez a könyvvizsgálói bizottság, nos ezt illetően kérdésem az, hogy milyen eszközökkel rendelkezik majd feladatai ellátása, az lesznek-e munkatársai, milyen költségvetése lesz ennek a szervnek. Másodszorban a, itt a 29-es cikkben ö, szerepel egy független könyvvizsgálói biztos. Nos, az ő intézménye nem szerepel a könyvvizsgálói bizottságban. A könyvvizsgálói bizottság véleményem szerint meg kellene, hogy hallgassa a független könyvvizsgálói biztost, és azt is helyesnek tartanám, hogy a 29-es szükben a független könyvvizsgálói biztos függetlenségét garantálják a tagállamok részéről megfelelő mechanizmusok révén. A technikai ellenőrzést illetően mindig is sajnálatomat fejeztem ki, hogy nincsen banki szabályozás, mert amikor az auditról és éves beszámolókról beszélünk, akkor nem beszélünk a hitelrekkel kapcsolatos szabályozás, a hitélintézetek szabályozásáról, amelyek nagyon ö, nagyban kihatnak a pénzügyekre. Jó lenne, hogyha a missziunkat ki terjesztenék a kockázat menedzsmentre, és remélem, hogy ez megtörténik majd. De itt ez a külső audit feladatokon túl megy ez a feladat remélem, hogy a dolgok megfelelően haladnak majd. Tehát itt a probléma megoldása mindenképpen a politikai ellenőrzés kérdése. Hol is van a politikai ellenőrzés ezen eszközt illetően, hiszen ez nagyon hatalmas eszközöket mozgat. A nemzeti parlamentek észrevétele, hogy ki vesz részt a mentesítési folyamatban, hiszen a kormányok foglalkoznak majd ezen eszköz politikai mentesítésével. Tehát ez mindenképpen ennek a konstrukciónak a gyengessége. Az állam és kormányfők nem fogadták el a parlamenti politikai ellenőrzést, és demokrácia nélkül döntöttek. Azt hiszem, hogy a konstrukciónak ez súlyos hibája, ezt korrigálni kell. Gyakran harcoltam ezen steril ellenállás, el, szembeállítással szemben a kormányközi módszer és a közösségi módszer között. Fontos, hogy parlamentként vészhelyzet elején esetén elfogadjuk a kormányközösséget, amely hatékonyabb, de az állandó struktúrákat illetően minden demokráciában, amikor közpénzekről van szó, hiszen itt emlékeztetek arra, hogy valóban független könyvvizsgálói testület kell, hogy vizsgálatokat végrehajtson, de itt politikai ellenőrzésre is van szükség a polgárok részéről, és ebben a konstrukcióban ez nem létezik. Az állam és kormányfők mentesítését illetően be kell, hogy valljam, hogy ez a mechanizmus ezen 17 államra terjed ki, és itt nincs parlamenti dimenzió az euróövezetben. Ez egy gyenge pont tehát gazdasági irányítást hozunk létre kormányközi alapon, szankciók alapján, de itt nincsen a 17 tagállam vonatkozásában parlamenti dimenzió. Ezen tehát el kell gondolkodnunk, politikai és parlamenti ellenőrzésre van szükség egy ilyen szervezetben, hogyha az a célunk, hogy megőrizzük valutánkat, gazdaságirányításunkat és stabilitási eszközeinket. Elnök, köszönöm Odi kolléga. Egy nagyon lényeges pontra mutatott rá, hogyha átgondoljuk, hogy itt olyan összegekről van szó, amelyek akár az EU költségvetés ötszörösét is jelenthetik. Nos, ebben az esetben nagyon fontos, hogy felvessük ezeket a kérdéseket. Az ellenőrzésről ki ellenőrzi a pénzek felhasználását, Hol vannak a közvetlenül megválasztott parlamentek ebben a folyamatban, hol vesznek részt? Ezeket a kérdéseket jól magam is feltenném Erbúrnak, hogy hogyan ítéli meg a nemzeti parlamentek szerepét, a nemzeti parlamentek általi ellenőrzést, illetve az Európai Parlament általi ellenőrzést, ez lenne a kérdésem amelyet szeretnék beterjeszteni Odi kolléga felszólalásának támogatásaként. És most még egy valaki jelentkezett szólásra, a szakbizottság részéről Jan Mulder, hogyha esetleg nem hagytam ki senkit. Jan Mulder, öné a szó. Köszönöm, eredetileg nem kértem szót. Csak szeretem volna egy, elmondani, hogy teljesen egyetértek Odi úrral. A kormány közösség útjára léptünk parlamenti kontroll nélkül. Az elmúlt 20-30 év fejleményeit teszük kockára parlamenti ellenőrzés nélkül ez nem működik. Szerintem roppant veszélyes útra tévedünk, egyetértek tehát Odi úrral. Köszönöm. Most pedig szeretném először megadni a szót a nemzeti szemvőszékek képviselőinek, majd az Európai Számövőszék elnökének. Parancsoljon! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket, amelyek itt felvetődtek. Talán az első kérdéssel kezdeném, amely arra vonatkozik, hogy van-e különböző nézőpont a külső pénzügyi ellenőrzés tekintetében a holland kolléga, illetve a német kollégák között van-e ilyen különbség. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznám, hogy amit itt előadtam a beszámolómban, nos, ez az az álláspont volt, ami az európai számvevőszék, illetve a nemzeti számvevőszék Bonni szeptemberi találkozóján kialakult, és a márciusi ülésen technikai okokból újfent Bonnban találkoztunk. A a holland kollégák szintén nagyon intenzíven részt vettek ezen találkozókon, és végül egyetértés alakult ki. Nos, az én beszámolóm a közösen megtalált értékelést és javaslatokat foglalta magába a külső pénzügyi ellenőrzés szabályozását, illetően a szerződésben, valamint a javaslatokat az alapszabályra, a működési szabályzatra vonatkozóan bizonyosan vannak olyan ö, témakörök, ahol különböző nézőpontok is felmerülhetnek, márciusban Bonnban nagyon sokat beszéltünk arról a kérdésről, hogy a könyvvizsgálói bizottság a programvizsgálatot, a gazdaságvizsgálatot, a teljesítmény, a eredmény auditot hogyan tudja végrehajtani, és aztán állapodtunk egy megfogalmazásban, mely szerint lehetőséget kell, hogy biztosítani arra, hogy a programok vizsgálatát is elvégezhesse ez a testület. Az, hogy ezek a vizsgálatok mennyiben mennek túl azon kereten, amelyet a kormányzó tanács adott a seg, segélyintézkedések tárgyában, hogy ezek ez előtt vagy azután kell, hogy sorra kerüljenek, hogy lehet-e mandátum a külső pénzügyi ellenőrzés tárgyában az ISM-ben. Nos, erről a kérdésről márciusban még nem vitesz tartunk, és itt nagyon egymást, egymástól nagyon távol elő elképzelések vannak, és jó lenne, hogyha a holland kolléga is állást foglalna ebben a kérdésben. Nos, itt hangsúlyozni kell, és el kell ismerni, és azt hiszem a szemövőszékek erre nagyon büszkék lehetnek, hogy a mi nézőpontunkból, a német nézőpontból az elemi kérdésekben, a fontos kérdésekben megállapodtunk, azaz, hogy legyen külső pénzügyi ellenőrzés az ISM szerződésben valamennyi követelménnyel, amelyek a nemzetközi szerződéseknek, az ISZE 5000-nek megfelelnek hogy a politikai igények, a kontroll igények az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek részéről mennyiben vannak lefedve Nos, különösen az Európai Parlament vonatkozásában ezt a kérdést nem tudom megválaszolni. Nemzeti szempontból az a helyzet, hogy a német szemvővőszéknek természetesen lehetősége van arra, hogy a pénzügyminisztérium tevékenységét a nemzetközi területen megvizsgálja, de német szempontból legalábbis világos határ van itt a politikai döntésekhez képest az ellenőrzés helyzet megvizsgálásakor német szempontból elsőként ezt kell figyelembe venni, és tiszteletben is kell tartani. Ami a német államháztartásra való kihatásokat illeti, most jelenleg egy jogszabálycsomagról folyik a vita a német parlamentben, többek között egy költségvetés módosításról is, amely ahhoz szükséges, hogy az előre hozott készpénzkifizetéseket az ESM-hez az év közepéig teljesíteni tudjuk. Németországban van egy középtávú pénzügyi tervezés, amely 2015-ig terjed. Ott ezek az előrehozott kifizetések figyelembe vannak véve, a középtávú pénzügyi tervezés informatív jellegű, nem kötelező jellegű ez, de a jelenleg és a következő költségvetésekből benne vannak ezek a kifizetések. Németországnak 27%-ot kell tehát teljesítenie, és ezt figyelembe vették a költségvetés módosításban, illetve a tervekben következő költségvetésekre vonatkozóan. Németországban, ami a gazdasági rendetési csomagban követelményként felmerül, különösen a fiskális csomagban. Van egy adósságfék az alkotmányban rögzítve. Ez egy összállami ö, deficitet határoz meg 0,35%-os arányban, és itt bizonyosan felmerül az a nyitott kérdés, hogy az adósságkritériumokat hogyan lehet kezelni Németországban, hiszen ez egy összeállami deficit, a 80% jelenleg az adósságállomány, tehát a 2013-2015-re ott van egy stabilizációs programunk is, és 2015-től kezdődően 80%-ról 60% alá kell csökkentenünk az adósságállományt. Jelenleg egy vita zajlik a szövetség és a tartományok között, és nem alakult még ki konkrét álláspont ebben a kérdésben. A board három, illetve öt tagját illetően, amely kérdés még felvetődött, ezt úgy lehet megválaszolni, hogy a három, természetesen a három tag az öt tag része, tehát a bornak összességében három, öt tagja van, és ebből lesz egy európai szemvevőszéki tag, ketten rotációs eljárás keretében nemzeti szemvevőszékek részéről kerülnek ki nevezésre, hiszen kell, hogy legyen egy váltakozás a mi elképzelésünk szerint a különböző tagállamok között amelyek nagyobb arányban részesednek az ESM-ből, illetve azok között, akik kisebb arányban, és mindkét felet megfelelően, egyenlően kell figyelembe venni. Aztán még a fennmaradó kérdés, amelyet az elnök is felvetett, erre megpróbáltam már részben válaszolni, az az, hogy ki ellenőrzi a döntéseket nemzeti szinten, Nos, itt a német szemvevőszék szemszögéből politikai területen mozgunk. Németországban nagyon erős parlamenti részvétel van összefüggésben a az EFSF feltőkésítésével és törvényben rögzítésével volt egy eljárás Németországban, mely szerint a parlament jogait nagyon erősen rögzíteni kell. Tehát a fontos döntéseknél, ahol nincs időnyomás, segítség, segítségnyújtási intézkedésekről. Nos, ott a parlamentnek fenntartási jogai vannak, az alkotmánybíróság foglalkozott Németországban ezzel a kérdéssel, és a parlament döntésének szükségességét kifejezetten hangsúlyozta ezen kérdésekben. Azt hiszem, hogy kielégítő módon be kapcsolódik a parlament ebbe a folyamatba, tehát hogyha az intézkedések nem sürgősek, akkor ezek a jogok törvényileg biztosítva vannak. Elnök, köszönöm Erbur, Fandemos úr kapszót. Thank you uh, very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék um, rátérni a megközelítések uh, különbségére kollégám és német kollégám prezentációja között. Szerintem az annak a kérdés, hogy az ember hogyan közelít a, a feltett kérdéshez. Mi inkább egy, egy szélesebb megközelítést alkalmaztunk. A holland perspektívából szempontból nézve ezt a kérdést, holland száműszékként persze örülünk a fejleményeknek és annak a kezdeményezésnek, amit uh, uh, holland uh, kollégáink tettek az ESM auditálásával kapcsolatban. Ennek nagyon örülünk, Ezt német kollégánk természetesen hangsúlyozta a prezentációjában. Nekünk holland számvőszékként más volt a megközelítésünk. Szerintünk a jó kormányzás az elengedhetetlen, és elsősorban a há azt a három elvet jártok körül, amely az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a megfelelő nyilvános auditban foglalható össze. Az alelnökünk elsősorban arról szeretett volna beszélni, ha itt lehetett volna, hogy mi az, milyen lenne az ideális helyzet, illetve hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani. Ezért volt az, hogy talán kicsit kritikusabban viszonyultunk ez a kérdéshez, de német és európai kollégáinkkal együtt mi is úgy gondoljuk, hogy sok minden történt, jó irányba haladnak a dolgok az első, illetve általában az audit terén is. Köszönöm. Köszönjük, Fandenbósz úr. Elnök úr. Uh, well, I believe that I need... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, rövid válaszokat kell adnom, nincs sok időnk. Ami Zondergárd úr kérdését illeti, az európai számvevőszéknek világos mandátuma van az európai intézményekre vonatkozóan, nem pedig a nemzetközi intézményekre vonatkozóan. Tehát a nyilván és, nyilvános ellenőrzési és elszámoltathatósági hézak tapasztalható, hogy Odi képviselő és mások is elmondták. Tekintettel az új fejleményekre, és különösen az euróövezeti tagállamokra. Amit eddig tettünk, az egy megfelelő válaszadásnak nevezhető, egy megfelelő reakció az adósságválságra, az EFSF-fel, és utána itt van egy másik mechanizmus, az SM, amely esetében, ahogyan többen is elmondták, foglalkozni kell a parlamenti ellenőrzés kérdésével, ami az elszámoltathatóságot illeti. Felmerül az átláthatóság kérdése és a parlamentnek történő jelentéstétel kérdése. Mivel kormányközi intézményről van szó, az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálni a lehetőségét a nemzeti parlamentekkel való együttműködésnek, ugyanúgy, ahogy mi számbevőszéként megvizsgáljuk, hogy mennyiben tudunk a nemzeti szembevőszékekkel együtt működni. Ami Rübig úr kérdését illeti, az Európai Szembevőszék nem csak ezen pénzügyi eszközök tekintetében, hanem általánosságban véve is szeretne átfogó jelentéseket készít az európai intézményeknek és az európai parlamentnek is. Hiszek abban, hogy a 2010-ben az Európai Unió kockázatai vonatkozásában kiadott jelentéshez hasonlóan jelentést kell készítenünk amely áttekintést nyújt a gazdaság és pénzügyi válság során született eszközökről és mechanizmusokról. Természetesen megfelelő módon nyomon kell követnünk az FSM tekintetében a forrásokat. És ezzel zárnám is mondandómat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönjük szépen Káldéra elnök úrnak. Mielőtt megadom a szót Ivanova kolléganőnek, hogy összefoglalja az eddigieket, illetve szóljon néhány szót a további eljárásról. Nem szeretném elszalasztani a lehetőséget, hogy megköszönjem a meghallgatás résztvevőinek, hogy előadásaikkal megteremtették az alapját az igen gyümölcsöző vitának. Köszönöm szépen Sankár úrnak, a PricewaterhouseCoopers képviselőjének, Anev úrnak, az FSF-től érkezett kollégának, Buti úrnak is. Szeretném megköszönni, akinek már el kellett mennie. Köszönöm Erb úrnak továbbá, valamint Fandembóz uraknak, akik a nemzeti audithatóságoktól érkeztek hozzánk, és köszönjük önnek is, Káldere úr. Az a benyomásunk, hogy nagyon intenzíven foglalkoznak az ellenőrzés, az elszámoltathatóság kötelezettségének kérdésén. Mindezekkel nagyon komolyan foglalkoznak. Én a magam részéről azt látom, hogy politikai döntésekre van szükség, hogy tisztázhassuk a még nyitott kérdéseket, amelyek igen jelentősek és fontosak, hiszen hatalmas összegekről van itt szó, több kolléga is szólt erről. Egy public audit gap, egy auditálási hézag bezárásáról van szó, valamint a demokratikus ellenőrzés erősítéséről. Éppen ezért a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság alelnökének, Ivanova képviselőnek nagyon hálás vagyok, hogy jelentéstevőként az előtérbe helyezte ezt a témát. Most pedig megadom neki, hogy mondja ki a zárszót, megadom neki a lehetőséget, mondja ki a zárszót. Sajnos nekem is most el kell mennem, mert más kötelezettségeim is vannak. Köszönöm szépen még egyszer a szakértőknek az előadásokat, most pedig Ivanova kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönet mondani minden kollégának, aki részt vett ebben a hasznos, érdekes, bár kimerítő vitában. Köszönöm a meghívott előadóinknak is a roppant érdekes válaszokat. Fölmerült jó néhány érdekes kérdés, például az EFSF és az EFSM E, illetve az ESM felhasználásának az aránya, hogyan változnak ezek az arányok, mi a trend, mi a tendencia, illetve az EFSF, az ESM e, párhuzamos e, léte, illetve az ideiglenes mechanizmusok, illetve az állandó mechanizmus együttélése. A Mulder úr által felvetett esemmel kapcsolatos tájékoztatási jog, nagyon fontos Gájer úr felvetette a költségek kérdését, a menedzsment költségek eh, kérdését, miért voltak annyira eh, optimisták a törlesztéssel kapcsolatban. Ódi úr is felvetett egy roppant fontos kérdést, ami a nyilvánosság, elszámoltathatóság, illetve a parlamenti ellenőrzés kérdését érintette. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek ellenőrzésének a jogát Rübig úr egy eredménytáblát követelt Caldera úrtól jó volt hallani, hogy erre vonatkozó javaslatot nyújt majd be. Ez az úgynevezett tájképjelentés valóban minden pénzügyi eszközt eh, madártáblatból fölülről átfogóan vizsgál. Mik voltak összefoglalva a fő üzenetek? Először is nem kérdőjelezzük meg ezen pénzügyi eszközök használatának a szükségességét, valóban szükség van ezekre, méghozzá sürgősen, hiszen így lehet egyes eurózón tagállamokat eh, eh, kiúzni a csevából. A kérdés az, hogy mennyire hatékony ezek felhasználása, illetve a közpénzekkel való elszámolás mennyire hatékony, hiszen az uniós adófizető polgároknak joguk van tudni, hogy mihez kezdenek a pénzükkel, és ki láthatná jobban a demokratikus ellenőrzés jogát, mint a parlament. Az elején elmondta, hogy 110 milliárdnyi eh, potenciális kötelezettségvállalással kell számolnunk az európai költségvetés szempontjából, és tartozunk annyinak az EU, annyival az európai adófizető polgároknak, hogy eh, komolyan vesszük ezt a 110 milliárdot. Az európai számvevőszék szándéka Eh, hogy még idén elkezdi a fizetési mérleg eh, mechanizmus alapos elemzését. Ez kiváló kezdeményezés, illetve ez az úgynevezett tájkép jelentés is szolgálja majd ezt a célt. Ezen kívül, ahogy azt a múltban, e, eh, ahogy azt ez ideig is újra és újra megtettük, a jövőben is felszólítunk, majd annak a, felhívjuk a figyelmet annak a fontosságra, hogy az Európai Parlament minél nagyobb szerepet játszon ebben a folyamatban. Szerintem kikerülhetetlen szereplői vagyunk ennek a folyamatnak. Egyébként nem csak az Európai Parlament, hanem a, a nemzeti parlamentek is fontos szerepet kell, hogy játszanak ebben, és továbbra is követelni fogjuk a választott, közvetlenül választott képviselőtestületek részvételét ebben illetve az Európai Stabilitási Mechanizmus működési szabályzatának kidolgozásában is. Politikai felügyelet az egyik legfontosabb szerepünk, és ez a mai meghallgatás lehet az első lépés abban a folyamatban, amely tovább fejleszti az Európai Parlament ezirányú fellépését, szerepét, szerepvállalását. Köszönöm minden meghívott előadónak, kollégának a, az érdekes gondolatokat, és természetesen a jövőben is szívesen működöm együtt önökkel.